You are right. Uh, it's better with the microphone. Uh, so I would like to welcome everybody uh, who has joined us in... Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Um, egy eszmecserét fogunk tartani az elkövetkezendő három órában, és szeretném tájékoztatni önöket, hogy kimegy az internetre is az ülés, tehát Eh, rögzítésre kerül, és meg lehet tekinteni utólag is, miközben élő közvetítés is van. Eh, először is szeretném, ha elfogadnánk a napi rendet. A napi rendet eh, megkapták egy héttel ezelőtt, 25-én kedden, és mivel nem érkezett semmifajta változtatási kérelem, ezért úgy gondoljuk, hogy nincsen ellenvetés, és amennyiben tényleg nincs, akkor tekinthetjük a napirendet elfogadottnak. Mielőtt folytatnám, egy bejelenteni valóm van, ami nincs a napi renden, tehát egy kicsit most sorvezető nélkül dolgozunk, mivel ezen a héten a különböző jogalkotási témákhoz való hozzászólások Eh, amelyeket a nemzeti parlamentek beküldenek a jogalkotási folyamatok keretében, eh, például az indoklással ellátott vélemények, nos ezek eh, az Európai Parlament belső rendszerén, valamint az interneten is elérhetőek lesznek. Tehát ezt elsősorban a nemzeti parlamenti kollégáknak mondtam, eh, hogy eh, ettől a héttől kezdve ezek a eh, parlamenti hozzájárulások így lesznek elérhetők. Akkor menjünk tovább, elkezdjük ezzel a parlament közi bizottságunk ülését, és ma a nemzeti parlamentekre vonatkozó szerződéses rendelkezések végrehajtásáról lesz szó. Az alapja egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet eh, az Alkotmányos Bizottság egyik tagja, Paolo Rangel készít. Ő az Európai Néppárt tagja Portugáliából. Üdvözlöm a mai vendégeinket, a nemzeti parlamentek képviselőit, akik kilenc eh, kamarát képviselnek nyolc tagállamból, ennyien erősítették meg a jelenlétüket, és eh, itt van nálunk eh, velünk Enrico Forti, az Európai Bizottság igazgatója, aki a többi intézménnyel fenntartott kapcsolatokért felel, ideértve a nemzeti parlamenteket is ő is majd szót kap és szól pár szót. Önök is tudhatják, hogy eh, én már évek óta évente legalább egyszer rendelzünk egy találkozót a Nemzeti Parlamentek képviselőivel itt az AFKO-ban, tehát az Alkotmányos Ügyek Bizottságában. Eh, ezeken általában konkrét témákkal foglalkozunk az elmúlt években az Európai Unió jövőjével foglalkoztunk alapvetően, most pedig egy különleges találkozót toldottunk be a nemzeti partnerek képviselőivel, mert úgy véltük, és úgy véljük már egy ideje, hogy közös érdek fűződik ahhoz, hogy kialakítsunk egyfajta hálózatot a parlamenti képviselők között az egész Európai Unióban, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az európai politikai rendszerben megkapják méltó helyüket, szerepüket a parlamentek. We uh, uh, az Európai Parlament és azon belül is az AFKO szakbizottság nagy fontosságot tulajdonít a politikai párbeszédeknek a különböző parlamentek között, a nemzeti parlamentek között, illetve a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Ezzel javítani szeretnénk a jogalkotás minőségét, és remélhetőleg a maihoz hasonló eszmecserék ehhez járulnak hozzá. Évek óta dolgozunk azon, hogy kialakítsuk azt a parlamenti dimenzióját az Európai Uniónak, sőt már az előző jogalkotási ciklusban is készült két jelentés. Az AFKO korábbi elnöke Kazini úr készített egyet 2014-ben, majd azt megelőzően 2009-ben Elmar Brock is készített egy jelentést, és valóban intenzív munka zajlik az, e- a nemzeti parlamentekben, illetve az Európai Parlamentben, a COSAC keretében, amelynek megint csak a célja az, hogy a politikai párbeszéd e, kiegyensúlyozottabb legyen, illetve valósabb legyen és e, hozzáadott értéket alkosson. Egy kicsit ösztönöztek bennünket ebben a brit kollégák, Beszéltünk a zöld kártyákról, illetve a strukturált párbeszéd különböző aspektusairól. Egyes nemzeti parlamentek nem csak a koszakban vesznek részt, hanem más platformokban is, például a kül- és biztonságpolitikai együttműködésben. Aztán van egy eh, formátum, amely gazdasági ügyekről szól, és eh, hát lefedünk egy sor az európai polgárok számára fontos szakpolitikai területet mi úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy párbeszédet folytatunk az európai parlamentekkel, a nemzeti parlamentekkel, az európai parlament jobban megértheti Európát. Paolo Rangel kicsit bővebben fog majd beszélni a projektjéről. Václav hample ra is számítunk, aki a Cseh Szenátusnak az EU ügyek bizottságának az elnöke, aztán Vanino Kitty, aki az olasz szenátus EU ügyek bizottságának elnöke. Sajnos a svéd kollega lekéste a gépet, így nem érti be. És Beszélünk tehát az európai parlamentekről, az európai szerződéseknek a, a parlamentek közti együttműködésre vonatkozó ö, aspektusairól, és a kollégák is hozzászólhatnak, amit szintén örömmel veszünk. Vannak szakértőink is, részint volt parlamenti képviselők, itt van például Carlo Casini úr, aki a, ennek a szakbizottságnak az elnöke volt korábban, és aki a parlamentközi együttműködésről beszél az EU szinten, Ludwig Dorn úr is itt van, aki a lengyel Szeimnek volt az elnöke, a szubszidiaritásról és a nemzeti parlamenterek parlamentekről beszél, és professzor dr. Ingolf Pernice pedig a Humboldt intézetből a politikai struktúrák párbeszédről és nemzeti parlamentekről fog majd beszélni mindannyiójukat megkérjük, hogy időkorláttal beszéljenek, észszerű időt adunk nekik. A hosszabban felszólalóknak, tehát az előre felkért, felkért szónokoknak 10 percet adunk, és mások nyilván ennél kevesebbet kapnak a nemzeti parlamentek képviselői e, és e, az Európai Parlament képviselői felváltva lesznek, illetve attól függően, hogy milyen arányban vannak itt a képviselők, lehet, hogy egy nemzeti parlamenti képviselőt kettő európai parlamenti képviselő fog követni. Ennyit szeretnék mondani most bevezetésképpen. Kérem, ne felejtsék el, hogy e, ez a, az ülés az internetre is kimegy, és most akkor megadom a szót Enrico Fortinak. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, először is szeretnék elnézést kérni azért, hogy Timmermans alelnök úr, bizottság alelnöke nem lehet most itt, de nagyon sok előre tervezett eh, ülése van, egyébként a közeljövőben is eh, parlamenti, európai parlamenti képviselő, illetve nemzeti parlamenti képviselőkkel ott lehet vele találkozni. Annyit elmondanék, hogy eh, ennek a bizottságnak a mandátuma én már időnél tart, és amikor Juncker elnök elfoglalta a hivatalát, világosá tette, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a nemzeti parlamentek révén közelebb kerüljünk a az európai polgárokhoz. Rangel úr is azt mondja bevezetőjében, hogy a nemzeti parlamentek nélkül se nem elképzelhető, se nem megvalósítható az Európai Unió. Ez egy egyszerű, de észszerű álláspont. Az Európai Parlament a mandátumának kezdetétől kezdve nagyon sok közös megbeszélést tartott a különböző biztosokkal, bizottsági tagokkal, és és biztosokkal, hogy azok tartsanak kapcsolatot az európai nemzeti parlamentekkel is, illetve az európai parlamenttel. 500 ilyen találkozóra került sor az elmúlt két és fél évben, és a közelmúltban volt az unió állapotáról szóló előadás is, illetve parlamenti esemény. Emellett eh, Európa jövőjéről számos eh, rendezvényt eh, tartunk, ahol az Európai Bizottság előadhatja a gondolatait, illetve erre lehet reagálni, és a szeptemberben lesz a következő olyan alkalom, amikor az Európai Bizottság az unió helyzetéről fog majd beszélni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel a szoros együttműködés, ezt eh, a szerződés is kötelezettségünké teszi, ugyanakkor ez az érdekünkben is áll, mert eh, minden, ami Európai Uniós szinten jogszabályként eh, megszületik, azt végre kell hajtani, illetve át kell venni nemzeti szinten, és ebben van szerepe a nemzeti parlamenteknek, és minél hamarabb kezdjük el, minél korábbi szakaszban kezdjük el az együttműködést a nemzeti parlamentekkel, annál jobb lesz a jogszabály minősége. Vannak tehát hivatalos útjai az együttműködésnek, de vannak egyéb praktikus, pragmatikus lehetőségek is a parlamentek bevonására. Az Európai Bizottság munkaprogramjának elkészítésekor az elmúlt két alkalommal, 2017 és 2016 során az első alelnök a nemzeti parlamenteknek elküldte azt a kérését, hogy kommentálják a munkaprogramot, a bizottság munkaprogramját. A bizottság munkaprogramja most áll össze e, a következő időszakra, és e, komoly lehetőség van arra, hogy e, ebbe becsatornázzuk a nemzeti parlamentek véleményét is. Uh, according to the better regulation principles. Uh, a jobb jogalkotás elvének megfelelően a jogszabályok a jogszabályokat nyilvános konzultáció kell, hogy megelőzze, és a nyilvános konzultáció megint csak egy pragmatikus uh, módja annak, hogy becsatornázzuk a különböző véleményeket. Ami pedig a nemzeti parlamentekkel való politikai párbeszédet illeti, erről hamarosan, júniusban eh, el lesz fogadva egy jelentés, eh, az éves tevékenységi jelentés, eh, amely valószínűleg azt fogja mutatni, hogy egyre több vélemény érkezik hozzánk a nemzeti parlamentektől. 75%-os növekedést mutatnak a nemzeti parlamentektől beérkező vélemények, és ez, ezt mi pozitív dologként éljük meg. Nyilván ezek az indoklással ellátott vélemények, vagy kevésbé formális vélemények eh, komolyan figyelembe lesznek véve. Egyrészt a Nemzeti Parlament kap egy választ, eh, amely kitér eh, egyrészt a szubszidiaritási elv megvalósítására, másrészt pedig válaszol azokra a felvetésekre, amelyeket a Nemzeti Parlament előterjesztett ezt mi pozitív dolognak tartjuk, nem pedig valami fajta kritikának. Azt reméljük, hogy javul a parlamenti együttműködés, a jogszabályok minősége. Ami a zöld kártyát illeti, ezzel kapcsolatban én most nem beszélnék hosszabban, nyilván erről még lesz szó, ezt pozitív jelnek tekintjük megint csak. Egy korai szakaszban történő beavatkozási lehetőség az európai parlamentek számára, és Kettő ilyen eset fordult már elő, amikor mi úgy gondoltuk, hogy úgy véltük, hogy a parlamentek hozzájárulása nagyon pozitív volt a mi munkánkhoz. E, itt most abba is hagynám. Mindenkinek nagyon jó munkát kívánok, konstruktív e, munkát. E, mindenképpen feljegyezzük az itt elhangzottakat, és mindent megteszünk annak érdekében mi is, hogy konstruktív párbeszéd alakuljon ki önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paul adom meg a szót. akinek hála létrejött ez a mai találkozó, úgyhogy meg is adom neki a szót, mint egy tíz percre. Nos, nagyon köszönöm, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vesz a mai ülésünkön, tehát köszönöm a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek. Václav Hampel, illetve Hanimu Kitty számára külön köszönetet mondok, hiszen ők előadást is tartanak, illetve Kálló Kazinének is köszönettel tartozom, valamint Ludwig Dornak, illetve Ingolf Pernice professzor úrnak, aki európai szinten referenciapont. Ezen kívül annyit szeretnék csak mondani, hogy elég széleskörű tapasztalattal rendelkezem ebben a kérdésben. Az előző mandátum keretében a néppárt alelnöke voltam, azon alelnöke, aki a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért volt felelős, úgyhogy részt vettem a kozak ülésein, illetve a nemzeti parlamentekkel történő közös üléseken. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy megerősítsük az együttműködést az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között, valamint természetesen a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Bizottság között. A nemzeti és az európai parlamenti dimenziót nagyon fontosnak tartom. Néha, mint hogyha valamilyen szintű irigység működne az európai, illetve a nemzeti szint között, parlamenti kérdésekben. Az igazság azonban a következő. Az Európai Unió demokratikus dimenziója teljes mértékben függ az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek közötti együttműködéstől. Nagyon fontos az egymás megértése, valamint a hatékonyabb ellenőrzési funkció betöltése. Állampolgárainkat képviseljük, népeinket képviseljük, és ezért is rendkívül fontosnak tartom a jó együttműködést. Itt ebben az előkészítő dokumentumban bizonyos témákat, kérdéseket vetettünk föl, ajánlunk figyelmükbe, és már bizonyos szinten kapcsolatot tartunk önökkel, most is várjuk az önök hozzászólását, illetve azt, amivel ki tudják ezeket egészíteni. Az egyik ilyen kérdés a szubszidiaritás kérdése, pontosan meg kell érteni azt, hogy hogyan lehetne javítani a szubszidiaritás ellenőrzését, illetve hogyan lehet finomra hangolni a különböző hatáskörök átruházását az európai szint, illetve a nemzeti szint között. Meg kell nézni azt is, hogy a szubszidiaritás tartalmaz-e a jogok átruházásának, illetve az arányosságnak az elvét. Ezek ugye nagyon fontos kérdések. Ezen kívül beszélni fogunk a sárga kártyáról, a narancs színű kártyáról, illetve arról, hogy ezeket a forgatókönyveket mennyiben lehet alkalmazni. Ezen kívül nagyon fontos az is, nagyon fontos az is, hogy amennyiben a 8 hétről 12 hétre meghosszabbítjuk a határidőt az IPEC keretében, akkor megfelelő kommunikációs eszköz legyen a nemzeti parlamentek kezében, illetve hozzáférést biztosítsunk a fordításhoz is, hiszen néha a kommunikáció nem gördülékeny, mert gyakran megszületik egy dokumentum, de csak egy adott ország nemzeti nyelven is, és mások számára ez nem hozzáférhető. Tehát a technikai és logisztikai aspektusokon javítanunk kell. Ez létfontosságú, hiszen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel párbeszédet folytathassunk, és aztán ennek gyümölcsét beemelhessük az Európai Uniós szintre. És végül az Európai Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatot emelném ki. Enrico Forti úrra utalnék, illetve Timmermans alelnök úrra, akik nagyon nagy figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek. Azt hiszem, hogy a barozói kezdeményezés egyre inkább fejlődik, virágba szökken, és azt látjuk, hogy Timmermans úr nagyon is elkötelezett amellett, hogy a nemzeti parlamenteket bevonja az Európai Uniós kérdésekbe. De természetesen mindenki levonhatja maga számára ebből a következtetéseket. Aztán Nagyon fontos gondolat a jelentéskészítés, az értékelés, a statisztikák elkészítése, illetve az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot javítani. Ebben a tekintetben fontosnak tartom azt, hogy két vagy három fontos kérdésre kitérjünk. Ezek közül az egyik az az, hogy milyen típusú üléseket szervezzünk, és milyen testületekkel kerüljön sor találkozóra. Tehát hogyan értékeljük a kozak munkáját, illetve hogyan lehetne valamilyen hatékonyabb formátumot találni. Van egy réges-régi javaslat, az akkoriban még csak néppárti szinten született meg, ez pedig nem más, mint az Európai Hét megszervezése. Minden parlament, illetve az Európai Parlament egy hetet szánna az európai kérdésekre, valószínűleg a nemzeti parlamentekbe ellátogatnának az európai parlamenti képviselők, illetve más országok európai parlamenti képviselői is. Tehát ez párhuzamosan történnek különböző parlamentekben, és így értékelni lehetne az európai kérdéseket abban az adott esztendőben. Tehát van egy erre vonatkozó javaslat. Aztán ott van a zöld kártya, a piros kártya, eljárás. Szerintem ki kellene aknázni ennek a lehetőségét, gondolok itt különösen a zöldkártyás rendszerre. Ez lehetőséget biztosít a nemzeti parlamentek számára, hogy kezdeményezéssel éljenek. Az Európai Parlament kezében már megvan ez az eszköz. Kérés nyújthat be az Európai Bizottságnak, és kérhetik, hogy saját hatáskörükben járjanak el, illetve magyarázzák meg, hogy miért nem érvényesítik a kezükben levő eszközöket. Tehát ezt a zöld kártyát nagyon fontosnak tartom, nagyon fontos lehetőségnek. És végül van még valami, ami szerintem szintén fontos lehet, ez pedig nem más, mint az, hogy valamilyen szinten meg kellene változtatni a nemzeti parlamentek eljárási szabályzatát, lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy hatékonyabban tárgyalhassák az európai kérdéseket. Egy konkrét példával élnék, hogyha megengedik. Néha a nemzeti parlamenti képviselők aggódnak, mondván, hogy veszítenek a hatáskörökből a költségvetési és pénzügyi kérdésekben az európai szemeszter miatt. Mi történik? Az európai szemeszter szinte teljesen figyelmen kívül hagyják a nemzeti parlamentek, tehát a régi eljárásban működnek, illetve gondolkodnak. Ez azt jelenti, hogy ha az első dokumentum megszületése előtt a nemzeti parlamentek tárgyalnák ezt a témát, tehát egy nemzeti szemeszterre kerülne sor, vagy trimeszterre, még az európai szemeszter előtt, akkor ezzel döntéshozatali hatalmat, illetve információs hatalmat adnánk a nemzeti parlamenti képviselők kezébe. Ezzel annyit szeretnék mondani, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyek Európai Uniós szinten történnek, Valószínűleg, hogyha a nemzeti parlamentek eljárási szabályzatát némileg módosítjuk, akkor a nemzeti parlamentek is sokkal aktív szerepe, sokkal aktívabb szerepet vállalhatnának az ilyen kezdeményezésekben való részvételre. És így nem beszélnénk a szuverenitás megcsorbításáról. Igazából nem olyan nehéz a nemzeti parlamentek időbeosztását az Európai Parlament időbeosztásával összhangba hozni, így erősebb jelenlétet biztosítani a nemzeti parlamentek számára az Európai Parlament ütemtervében. Nos, ezek a javaslataim, és azt hiszem, hogy mindannyian nagy érdeklődéssel várjuk az önök hozzászólását, illetve előadásait. Reméljük, hogy ezt a párbeszédet tovább folytatjuk majd, és kibontakoztatjuk a következő hónapokban, mielőtt megszeret, megszületne a megfelelő munkanyag illetve a jelentés. Köszönöm szépen még egyszer, hogy lehetőséget biztosítottak erre a mai eszmecserére. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a cseh szenátustól a Václav Hám kapja meg a szót dear Chair, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, I use the technology. Köszönöm, kedves kollégák! Uh, a technológiát használni akarom, háttal vagyok a többieknek, uh, de a kivetítőn látszom én is, uh, tehát a monitorokon. Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki segített a az előadás elkészítésében, és köszönöm a meghívást is, hogy beszélhetek itt arról, hogy hogyan is dolgozunk mi a cseh szenátusban, illetve miről volt szó a cseh szenátusban és annak EU ügyek bizottságában az elmúlt hónapokban, években. E, egyes közléseim pedig valójában személyes vélemények lesznek. E, nos, azzal kezdeném, hogy a cseh köztársaságban a szenátusnak más a szerepe, mint az alsóháznak. House of Deputies, uh, for... mint a képviselőháznak. A, a szenátusnak nem sok hatásköre van költségvetési kérdésekben például, ami gyakorlatilag a képviselőházra tartozik. Tehát az európai szemeszterről én nem sokat fogok tudni mondani, Eh, amennyiben az alsóházunk képviselői jöttek volna el ide, akkor nyilván nagyobb mélységében átlátnák, tudnának beszélni erről a dologról. A szenátusban úgy látjuk, hogy nincs rivalizáció a nemzeti parlamentek és a az Európai Parlament között mi megértjük és méltányoljuk azt a munkát, amit az Európai Parlament eh, végez, és eh, nem akarunk átvenni ezekből a feladatokból. A fő motivációnk azonban az a demokratikus legitimitás kérdése. Ténylegesen javítani kell a, demokratikus felhatalmazottságon, illetve azon, hogy ez milyen képet fest az egyes tagállamokban. Ugyanis például a cseh köztársaságban nagyon sokan megkérdőjelezik a demokratikus legitimitását a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, nem látják, hogy ez, ez a legitimáció, ez, ez, ez honnan is származik, tehát ezt a demokratikus felhatalmazottságot kell javítani. Röviden, beszélnék, vagy szólnék azokról a kérdésekről, amelyeket kaptunk. Először is a szubszidiaritás ellenőrzés. Nálunk az Európai Ügyek Bizottságában gyakran beszélünk arról, hogy a szubszidiaritás elvének való megfelelés az a tagállamokra tartozik. Ez egy politikai felhatalmazás tulajdonképpen. Ez nem egy jogi eh, ellenőrzés ebben az értelemben, eh, ezért eh, a nemzeti parlamentek véleményét azt gondolom, hogy el kell fogadni, mert itt nem egy szűken vett jogi szubszidiaritási kérdésről van szó, hanem egy tágabb politikai valóságról az egyes országokban, és ezt figyelembe kell venni. a, még hogyha ezt a szubszidiaritási ellenőrzést nem is a szűk értelemben tárgyaljuk, akkor is, tehát tágabb értelemben sem gondolom, hogy az EU jogalkotási tevékenységét aláásná, mert vétójogról nincsen szó, a nemzeti parlamentek nem tudnak megakadályozni jogszabályt, nem tudják ténylegesen jelentősen lelassítani a jogalkotást, legfőjebb szélesítik a vitát, és elérik, hogy esetleg jobb legyen a jogszabálynak a minősége. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a szubszidiaritási ellenőrzés magában kell, hogy foglaljon egy kompetenciavizsgálatot is, tehát a bizottság kompetenciáját meg kell vizsgálni, illetve azt a jogalapot is, amit a bizottság a fellépése során citál. Amennyiben az EU intézmények fellépésének nincsen jogalapja, akkor ebből logikusan következik, hogy a szubszidiaritási elvnek sem felelhet meg. azt gondolom, hogy ez magától értetődő. Emellett van számos átfedés a proporcionalitás és a szubszidiaritás elve között. Éppen ezért úgy gondolom, hogy helyén való és legitim ezt erre az átfedésre is tekintettel lenni, amikor megfogalmazzák a nemzeti parlamentek az indoklásra ellátott véleményt, a proporcionalitásra vonatkozó hivatkozásokat eh, nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról. Megint csak nem mondok semmi újat, amikor azt mondom, hogy a szubszidiaritás ellenőrzése gyakori frusztrációval jár, mert eh, az indoklással ellátott véleményeknek nem látjuk a folyamányát, és itt most nem vétójogot kérek, hanem csak megjegyeztem ezt a tényt. Nyilvánvaló, hogy egy nemzeti parlament a 28 közül nem tudja a folyamatokat teljesen felforgatni, de a, a hatás jobb láthatósága az hasznos lenne, és javítaná a nemzeti parlamentekkel való együttműködést. Amit én most itt mondok, az nem arra vonatkozik, vagy nem arról szól, hogy meg kell változtatni a jogszabályokat, hanem arról beszélek, hogy ha van hatása mondjuk egy indoklással ellátott véleménynek, és van változás ebből kifolyólag, akkor arra rá kell világítani és elmagyarázni a bizottság hozzáállása az indoklással ellátott véleményekhez, bár javult a jelenlegi bizottság alatt, az előzővel összehasonlítva, de továbbra is azt gondolom, hogy lehet még ez sokkal jobb, e, tehát a gondosság, illetve az érvelés minősége e, az javulhat akkor, amikor egy nemzeti parlament ellenvetésére reagál a bizottság. Az előkészítő dokumentumban volt egy technikai jellegű kérdés is, ami arról szólt, hogy a szubszidiaritási ellenőrzés kiterjesztését, különösen a karácsonyi újévi időszakban ki kéne bővíteni, és én azt gondolom, hogy az igen hasznos lenne, és azt gondolom, hogy ez viszonylag könnyen végre is hajtható, ezt akár egyoldalúan a bizottság is megteheti. Ami a szubszidiaritási ellenőrzéseket illeti, amit elmondtam, az a politikai párbeszédre is nagy részt igaz. Itt megint csak a bizottság reakcióira gondolok, mert a reakciók gyakran, vagy néha nem elég konkrétak, hanem repetitívek abban az értelemben, hogy a bizottság ismétli önmagát, és ugyanazokat az érveket súlykolja, amiket már korábban is megismertünk. Jó lenne tehát, hogyha a bizottság az érvelését konkrétabbá tenné. Zöld kártya. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, különös tekintettel arra, hogy csökkentsük a demokratikus deficitet. A folyamat eddig szerintem kielégítő volt, hiszen próbálkoztunk és láttunk bizonyos eredményeket, és született új politika, születtek új eredmények, amennyiben ez a jó szándék megmarad a jövőre nézve is, akkor szerintem működhet a dolog. Én személy szerint nem hiszem azt, hogy ez a mechanizmus szükséges, vagy létfontosságú az Európai Unió jó működése szempontjából. Nagyon sok zöldkártyás ötlet nem hangzott el, e, és ez valószínűleg így is marad, de a, a jó szándék és a mechanizmus léte az fontosabb, mint az a tényleges haszon, amit ez a mechanizmus hozhat. Piros lap, nagyon sajnálom ezt a piroslapos ötletet. Itt a Brexit referendum után született ez. Megint csak ugyanaz az oka, mint a, annak, amit az előbb elmondtam, a, a piroslapos mechanizmus, ahogy ezt a Brexit előtt elképzelték, nem gondolom, hogy ez gyakran lesz alkalmazva. Szerintem rendkívül ritka lesz, hogy piroslapot kap egy előterjesztés. És amennyiben mégis aktiválni lehet, vagy aktiválásra kerül sor, akkor a polgárok azt látják, hogy a nemzeti parlament amennyiben tényleg úgy érzi, hogy hogy, hogy a, a jogszabály tervezet elfogadhatatlan, és ezt talál szövetségeseket a többi tagállamban, akkor gyakorlatilag leállíthat egy jogalkotási anyagot. ugye a, a, a lényege dolognak az, hogy az Európai Tanácsot arra kell kényszeríteni, hogy újra átgondolja a dolgokat. Én egyébként, ahogy mondtam, szeretném, hogyha ez eh, maradna. A piros lap, ahogy azt eh, e, eleve elterjevezték a Brexit eh, népszavazás előtt, nos, annak az volt az érdekessége, hogy egy sor nemzeti parlamentnek kell ebben részt venni. Ugye 55%-nál húzták meg a határt. Tehát ez az arány az magasabb volt, mint az Európai Tanácsban a blokkoló kisebbség. Tehát a nemzeti kormányok elfben már most blokkolhatják a jogszabályokat, tehát gyakorlatilag piros lapot mutathatnak, mégpedig kisebb súlyjal is akár, tehát kevesebb parlamentnek kell ebben részt vennie, de mint standard mechanizmus azt gondolom, hogy van valamennyi értéke. A probléma, hogyha jól értem, az az, hogy a szerződések hát újra megnyitására lenne szükség, és hát ezt senki nem igazán akarja, és mivel ez a lehetőség már most megvan, nem érdemes miatta megnyitni a szerződéseket. a kisebbségek képviselete a nemzeti parlamentekben. Nagyon érdekes ötlet, hogy a kisebbségek is benyújthassák a véleményüket. Érdekes ötlet. A kérdés megint csak az, és ettől tartok, hogy mennyit, mennyire lesz alkalmazva, mert már a többségi véleményeknél is azt látjuk, hogy nem túl nagy a tevékenység, nem túl nagy a tülekedés, mert a hatása minimális ezeknek a felszólalásoknak. Tehát ez a kisebbségi hozzászólás, vagy kisebbségi felszólalás, ez, ez kevésbé tűnik működőképesnek. Azzal lehetne érvelni, hogy bizonyos tekintetben, például az én országomban, az én hazámban ott, ott már most előfordul, mint ez, mivel a választások a szenátusban és a képviselőházban nem egyszerre történnek, nálunk Csehországban más a politikai színezete a szenátusnak, mint a, mint a szenátusnak. Tehát a képviselőznek és a szenátusnak eltérő a politikai színezete. A képviselőházban többséget élvez a kormány, elvben a kormánynak nem feltétlenül van többsége a szenátusban, Csehországban. Tehát bizonyos szempontból már most létezik ez a, a kisebbségeknek ez a, ez a különleges szerepe. Ö, ami az európai szemesztert illeti, hát nem tekinthetem magam nagy szekértőnek, az elmondott okoknál fogva, de valóban van itt interferencia a különböző szakpolitikákkal, főleg, hogyha tagállami kompetenciákról van szó. Megint csak a de demokratikus legitimitás kérdését kell jobban megvizsgálni. Ami azonban a dolog praktikus oldalát illeti, időt kell adni a nemzeti parlamenteknek, hogy megbeszélhessék mindezt, mielőtt a tanács elfogadja ezeket azt gondolom, hogy a bizottság ebbe az irányba húz. Azt gondolom, hogy le is járt az időm, ugye? Lenne még néhány megjegyzésem, de visszafogom magam. Köszönöm a figyelmüket. Uh, uh, Köszönöm szépen, Hample úr. És most pedig Vaninu Kittinek adom meg a szót, az olasz szenátus részéről. Tessék! Köszönöm, köszönöm Hübner elnökasszony, és köszönöm a jelentéstevőnek, Rangel képviselőnek, valamint az Európai Parlament szakbizottságának tagjainak, hogy meghívtak ide, és eszmecserét folytathatunk olyan témákkal, témákkal kapcsolatosan, amelyek rendkívül fontosak. Ugye itt 7 évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után nagyon helyes az, hogy továbbra is gondolkodunk azon, hogy mit is jelent ma a 12-es cikk ezen szerződésen belül, melynek alapján a nemzeti parlamenteknek hozzá kell járulniuk az Európai Unió jó működéséhez. Jelenleg ebben a konkrét helyzetben, melyben vagyunk, azon referendummal, mely alapján döntés született Nagy-Britannia EU-ból való kiválását illetően, olyan politikai erők jelenléte kapcsán, amelyek célja az euróból való kiválás, illetve az unióból való kiválás, és a nemzetközi kapcsolatok hátterében, amelyekre itt most nem szeretnék bővebben utalni. Szerintem az olasz szenátus szerint az a tény, hogy együtt dolgozunk a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament annak érdekében, hogy megerősítsük az európai eszmét, és létrehozzunk egy előrelépést az Európai Unió azon perspektívája irányában, melyről a római találkozó során született döntés a szerződések fennállásának 60. évfordulója kapcsán. A, a szabadság, demokrácia, szolidaritás, emberi jogok ezek alapján született meg, és ezek alapján léphet előre az Európai Unió. Most el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan működjünk jobban, hatékonyabban a nemzeti parlamentek, illetve a parlamentek és az európai intézmények. Mindeneklőtt elmondanám, hogy hálás vagyok a bizottság korábbi elnökének, Barroso úrnak, amiért is bevezette a politikai párbeszéd intézményét itt arról van szó, hogy érdemi vizsgálat alá vették az európai dossziékat, a bizottság a nemzeti parlamentekkel vizsgálja meg ezeket, és aztán a nemzeti parlamentek az Európai Parlament közreműködésével vizsgálják ezeket. Ez a gyakorlat kiindulva abból a tapasztalatból, amelyet mi gyűjtöttünk, elősegítette azt, hogy az Európai Unió tevékenységei tartalmai nemzeti szinten a polgárok körében ismertebbek legyenek. Például, persze majd a kolléga is beszámol erről, a összes szakbizottság foglalkozik európai témákkal, különösen az Európai Unió politikaival foglalkozó szakbizottság kell, hogy egy előzetes véleményt adjon az európai jogszabályokkal kapcsolatosan. A nemzeti parlamenteknek lehetőségük van arra, hogy tájékozottabban kövessék a kormányok tevékenységét az Európai Tanácson belül átláthatóbb módon, mert nagyon sok parlament, mint akár az olasz is, még az Európai Tanácsülés előtt Ugye, amikor a tanács elnök, a, az olasz képviselő beszámol az álláspontjáról, akkor mindig ugye felvetnek kérdéseket ezzel kapcsolatosan, és két héttel a tanács ülést követően megint csak tájékoztatást nyújt az Európai Ügyi Szakbizottság tagjainak a tanács ülésének eredményéről. Nagyon fontos ez az átláthatóság, amely a tanács üléseinek tevékenységet érinti. És így átláthatóbb az európai jogszabályok átültetése az egyes tagállamokra jogrendjébe is. Az olasz szenátus mindig is hit ezen politikai kommunikációs csatornákban, és elkötelezetten fogja megvizsgálni a javaslatokat személyes értékelésem szerint legalábbis azon javaslatokat, amelyek szerepelnek Rangel úr jelentésében, dokumentumában, hogy ehhez hozzá tudjunk járulni. Fontos ugyanis megerősíteni az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédet, az európai orientáció megszilárdítása és a polgárok Európába vetett bizalma erősítése céljából. Máskor is ellátogattam már Brüsszelbe, és beszéltem az Európai Parlament felülőseivel, és támogattuk ezt a megközelítést. Egy fontos újdonságról szeretnék beszámolni, amely az Európai Parlamenten belül született meg néhány nappal ezelőtt. Ugye itt gondolok a véleményekre, jelentésekre, a módosításokra, amelyeket az nemzeti parlamentek elfogadtak, és ezek a bizottság ülésének jegyzőkönyveiben megtalálhatóak. Ez konkrét módja annak, hogy az együttműködést megerősítsük a jogalkotási folyamatban. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból Ahogyan ezt a jelentéstevő is javasolja, még inkább meg kell erősíteni a kétoldalú eszmecseréket, akár videokonferencia révén is, az Európai Parlament jelentéstevői és a Nemzeti Parlamentek jelentéstevői között olyan dossziékkal kapcsolatosan, amelyek esetében el akarjuk mélyíteni az együttműködést. Főleg olyan dossziékra gondolok, amelyek az alapvető jogokat érintik a polgárok kapcsán a magánéletvédelem, az egészségügy, a környezetvédelem, a bevándorlás és a többi. Az olasz szenátus más kamarákkal együtt meggyőződéssel vett részt az első kísérleti projektekben, már ami a zöld lapot illeti, ugye itt az élelmiszerpazarlásra gondolok, a vállalatok társadalmi felelősségvállalására, Rua kolléga javasolta ezt, és mi meggyőződéssel vettünk ebben a folyamatban részt. Ez a demokratikus részvételi folyamat nagyon értékes volt, a politikai párbeszéd megerősítéséhez vezetett. Szerintünk ez egy informális folyamat kell, hogy maradjon, nincs szükség itt sémákra. Szerintem a zöldkártyás eljárást fejleszteni kell még, annak érdekében, hogy ne blokkoljuk le az Európai Parlament döntéseit, hanem az európai intézményekkel együtt haladjunk, kezeljük azokat a témákat, amelyek közös érdeklődésre tartanak számot. A Csehköztársaság szenátus tagjának véleményétől eltérően nem értek egyet, ellenzem a piros kártyás eljárást. A nemzeti parlamentek a szerződés értelmében hozzájárulnak az unió jó működéséhez, és szerintem itt egy olyan megközelítésről van szó, amely konstruktív szerepüket irányozza elő, míg a vörös kártya egyfajta negatív ö, sajátosság, negatív jellemzőkkel bír, blokkoló. Szerintünk fontos a politikai párbeszéd, az eszmecsere elmélyítése. Esetleg bizonyos kamarák európai javaslatokkal kapcsolatosan kritikákat fogalmaznak meg. Az Európai Parlament és más európai intézmények esetében fontos, hogy eszmecsere, elmélyült vizsgálat jöjjék létre. De szerintem közös érdekünk európaiak számára, hogy inkább részt vagyunk a folyamatokban, nem pedig blokkoljuk a döntéshozatali folyamatokat. Ugyanaz érvényes a szubszidiaritási elv ellenőrzésének folyamatára. Ennek az volt az anyja, hogy sok nemzeti parlamentet közelített az európai dossziék vizsgálatához, ugyanakkor ez egy korlátozott lehetőségekkel bíró folyamat. Itt egyrésztről az Európai Bizottság a sárga kártyás eljárás esetében ezt egy olyan eszköznek érzi, amely inkább a nemzeti kormányok álláspontját erősít, és nem valós szubszidiaritás sértési eseteket derít fel. Nem működik hatékonyan ez az eszköz, kiüresedett, Ugye itt van a kettes jegyzőkönyvben előirányzott eljárás, és nincs megfelelő fórum sem, hogyha súlyt akarunk biztosítani ennek az eljárásnak, akkor inkább a fontosabb témákat kellene előtérbe helyezni, és azok kapcsán ösztönözni ezt az eljárást. Azt hiszem, ezek helyett számunkra nagyon fontos a politikai párbeszéd, most már unásig ismétlem ezt, a szerződések nem irányozzák elő a nemzeti parlamentek kiterjesztését a jogalap ellenőrzésére és az arányosság elvének ellenőrzésére. Ugyanakkor az, az Európai Bíróság jó lenne, hogyha ítéletet hozna ennek a kérdésnek, ezt a kérdést tisztázandó, ugyanakkor az európai érték az a fő paraméter, amelyet általánosan elismerünk, és ezt kell a középpontba állítani ezen vizsgálatoknál. Az utolsó észrevételeim a bizottság tapasztalataira vonatkoznak. Néhány éve már kialakult itt egy együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. A kozakon túlmenően utalnék itt a PESZK és PESZD értekezletre, a költségvetés, illetve az Európol ral foglalkozó bizottságokra, illetve együttműködésre. Most még nincsen válasz a kérdésemre, kérdésem a jelentéstevőhöz, hogy ezek a bizottságok, amelyek már jelenleg egyfajta eszközök és folyamatos együttműködést jelentenek az európai és nemzeti parlamentek között, hogyan tudnánk azt elérni, hogy ezek a bizot, ezen bizottságok munkamódszere és eredményei nem csupán az egyes résztvevők számára legyenek hivatkozási alapok, hanem bevonják a parlamenteket is, amely parlamenteket az adott bizottsági tagok képviselnek. Azt is szeretném elmondani, hogy a partnerség logikája mentén ugye ez nem egy, a nemzeti parlamentek nem egyfajta harmadik kamaraként működnének, szerintem ez nem, ez értelmetlen lenne, Fontosak azok esetében, hogy az egyes EU tanács soros elnökségeket összekapcsoljuk a tagállamok nemzeti parlamenti képviselőivel, így az unió alapvető témáiról lehetne vitázni az egyes szemeszterekben. Most a Máltai elnökség kapcsán a kozak foglalkozik a migráció témáival a mediterránium térségében, bevonja a nemzeti parlamenteket sok tagállam részéről, és ezen hétvégén lesz egy helyszíni vizsgálat Szicíliában, hogy a helyszínen lehessen megnézni, hogy milyen nehéz ezt a korszakos jelentőségű jelenséget kezelni, amely minden egyes európai polgárt érint. Itt főleg azt kell ellenőrizni, hogy a szolidaritás az emberi méltóság prioritásának értékei, az alapvető jogok, amelyek alapján az EU létrejött, ezek összeegyeztethetők-e a vészhelyzetekben gyűjtött tapasztalatokkal? Egyetértek, talán nem old meg majd minden problémát, de nincs válasz, amely minden problémát megoldana. Egyetértek tehát azzal a válaszsal, amelyet Rangel úr adott, mely szerint legyen legalább egy európai hét, a parlamentekben, mely hét során a nemzeti parlamenti képviselők mellett európai parlamenti képviselők is jelen lennének, valamint az Európai Bizottság képviselői. Ugyanis van egy olyan nehézség, amivel szembesülünk, jó magam is, hogy amiről ugye a szakbizottságokban vitázunk, ugye az európai témákra gondolok, az európai intézményekkel való kapcsolat és a lehetőség, hogy bevonjuk a parlamentet a parlamenti ülésszakot, tehát azon parlamenti képviselőket, akik nem tagjai az adott szakbizottságnak. Nos, azt hiszem, hogy ez a javaslat, ez pontosan ebben az irányba haralna, hogy ez megtörténjék. Az utolsó kérdés, az előjogok az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek vonatkozásában a szabadság, biztonság, igazságosság témakörét illetően erőteljes kritikai hangok hangzanak itt el, mert a szerződés bizonyos cikk cikkei nem kerülnek végrehajtásra. Gondolok itt az európai politikák értékelő mechanizmusára, az igazság, igazságügy, a belpolitika, az Eurojust tevékenysége, az Europol tevékenységei, a 88-as, 75-ös, 85-ös cikkek vonatkozásában. Azt hiszem, hogy itt az a cél, hogy ezen fontos késedelmet meghaladjuk, és a lehető leghamarabb struktúrált együttműködési formákat alakítsunk ki, amelyek a polgárok alapvető jogait garantálják. Mert amikor együttműködésről beszélünk a jogalkotási együttműködésben, akkor az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés kapcsán pontosan ez a lényeg, ez a fő téma, a polgárok jogai, akiket ugye a nemzeti parlamentekben képviselnek, nekik nincsenek lobbjaik, hanem a parlamentüktől kérik, hogy közösen dolgozzanak annak érdekében, hogy erősödjék a bizalom és az európai közösséghez való tartozás közös érzülete. Köszönöm. Köszönöm szépen, szenátor úr, és most pedig nézzük a szakértők előadását. Kérem minden szakértőt, hogy maximum 10 percben beszéljen. Először is Carlo Cassini-nak adom meg a szót. Grazie mio intervento ha come base... Köszönöm. Azon jelentés alapján szólalnék fel, melyet jó magam készítettem az elmúlt ciklus során, de a 97-es, 2002-es, 2009-es Neitz, Utebok, Napolitán és Brock jelentések kapcsán is. Ezen kívül a kozakban gyűjtött tapasztalataimra is utalok. Azon találkozókra, amelyeket az AFKO végrehajtott az összes nemzeti parlamenttel, ellátogatva különböző országokba, és így az időszorítás nélkül megismerhette a véleményeket ezen témával kapcsolatosan. Ugye itt a válság időszakát éljük, és ezt meg kell haladni különösen a nemzeti parlamentekben. Az első megjegyzésem az, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés a jogilag kötelező tény a Lisszaboni szerződés és mellékleteiben is le van ez fektetve. Ugyanakkor mindig sokat ö, gondolkodtam a szerződés 12-es cikkében megfogalmazottakon, mely szerint a nemzeti parlamentek ö, aktívan hozzájárulnak az EU jó működéséhez. Mit jelent ez az aktívan? A szerződés szerint a nemzeti parlamentek nem csupán alkalmazkodnak az EU intézmények döntéseihez, hanem ösztönzik is az integrációt. Itt tehát van egy alapvető kérdés, amit el kell dönteni, amely az EU koncepciójára irányul, amelyet valójában még nem teljesítettek be az integrációs folyamat során. Mert a Lisszaboni szerződés 12-es cikke szerintem csupán egy szakasz, tehát egy átmeneti ö, szakasz, egy ö, cél felé, amelyet el kell érni. Melyik is ez a cél? A szerződés erről nem szól, egyre szorosabb unióról beszél. Az egyre szorosabb unió a módszerre vonatkozik, nem pedig a végcélra nyilvánvaló, hogy, át, hogy demokratikus kell, hogy legyen ez a folyamat, a polgárok szándékainak megfelelő. De hogyha egy föderális jellegű unióra gondolunk, az teljesen más elképzelés, mint hogyha az Európai Unió csupán egy hálózat lenne a különböző tagállamok között. Az első esetben világos, hogy a demokratikus elv azt követelni, amelyet most második kamarának nevezünk, tehát a tanács hogy a tanácsnak legyen egy demokratikus potenciálja. Akár gondolhatnánk egy választott második kamarára, tagállamokba választott képviselőkkel, ha viszont csak egy olyan unióra gondolunk, amely inkább csak bürokratikus jellegű, egyfajta hálózat, összekapcsolódási hálózat, akkor a nemzeti parlamentek ezeket meg kell erősíteni, hogy fennmaradjon ez a távolság az európai szintézistől. Itt azonban a két elképzelés támogatói között lehet egy közös pontot létrehozni. A demokratikus elv azt követeli meg, amelyet mi második kamerának nevezünk, a tanács, az a lehető leginkább a népakaratának kifejeződése legyen tehát a parlamentek részéről az ellenőrzés az egyes miniszterek fölött egy abszolút szükségesség. És talán intézményesíteni kellene az egyes tagállamokban, Olaszországban egyébként már van egy 2012-es törvény, de talán ezt intézményesíteni kellene az összes tagállamban egyfajta vitát, amely megelőzi és követi egy parlamenti vitát, amely megelőzés követi a tanács üléseit. Így módon az adott ország képviselőinek be kell felelni a parlamenti képviselőknek. Itt utalnék a Német Alkotmánybíróság 2009. június 30 ítéletére a Lisszaboni szerződés ratifikálásával kapcsolatosan, mely szerint még mindig az uniónak a nemzeti parlamentekben kell megtalálni a legitimációját a akik a nemzeti szuverenitás alapján dolgoznak. Tehát az unió hatáskörének kiterjesztése a nemzeti parlament hozzájárulásától függ, akik továbbra is a szerződések őrei. Én említettem az olasz törvényt is, amely megpróbálja kodifikálni ezt a párbeszédet a tanács és a parlament között, annak érdekében, hogy a tanács leginkább a nép akarat kifejeződésévé váljon. Az alapvető dolog szerintem az, hogy az európai alkotmányos szerkezetnek szüksége van a nemzeti parlamentekre, hogy felépítse az európai tudatot, mindenféleképpen közelítenek el a polgárokat Európához, meg kell erősíteni érzületüket az európaihoz tartozást, illetve meg kell haladni a nacionalizmust, és haladni kell az integráció felé. A nemzeti parlamenteknek operatív és kommunikatív lehetőségeik vannak ezt illetően, sokkal nagyobbak, mint az Európai Parlamentnek, és ezért szóltam én a múltban a megfordított szubszidiaritásról. Vannak olyan dolgok, amelyeket a tagállamok nem tudnak megtenni, és ez az Európai Parlament beavatkozása van beavatkozására van szükség, ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyeket a nemzeti parlamentek nem tudnak az Európai Parlament nem tud megtenni, és ez különösen az európai tudat kialakítására vonatkozik. Ez a nemzeti parlamentek feladata lehet. Itt most átugornék néhány részt, hogy ne nyúljon túlságosan hosszúra a beszédem, és a piros kártya kérdésével foglalkoznék. Ugye ezt 95 parlamenti képviselő javasolta az Európai Parlamentben. A vörös lap szerintem elfogadhatatlan, én ezt ellenzem. Ez ugyanis zűrzavart teremtene, és a nemzeti parlamentek egyfajta harmadik kamaraként működnének. Én ezt mindig kizártam, én ezt ellenzem. Ugye itt a 12-es cikket illetően, ami a nemzeti parlamentek részvételét illeti az európai eh, integrációban, ezt nem ismétlem. Nagyon fontos felsorolni azokat a konkrét eszközöket, amelyek az együttműködés szolgálják. Ez hosszú egyébként, ez a lista. Itt értékelésről, előkészítésről van szó, nincs kötelező jellege ezen eszközöknek, tehát ez politikai párbeszédhez tartozó eszköztár. És hasonló fórumokról is szó van, mint az Európai Parlamenten belül, amelyeket az Európai Parlament ösztönöz, néha a tanács, illetve a tanács elnöke is, és itt vannak ezek a találkozók a bizottságok között, vagy itt van a kozák, amely 89 óta működik. A Lisszabon szerződés első melléklete 10 cikke szerint működik ez, kétszerül össze évente. A kozák elnökei szintén ugyanennyi ülést tartanak itt csak felsorolom a számos eszközt, amelyek már léteznek. Aztán itt van a Parlament Közi Bizottság a gazdasági és pénzügyi kormányzást illetően, amelyet a stabilitási ö, szerződés 13-as cikke hozott létre, költségvetési bizottságok találkozója a nemzeti és európai parlamentek között, itt az 88-as cikkre utalok a Lisszaboni szerződésben, Pozsonyban a parlamentek elnökei nemrégiben úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy Europol értekezletet. Elégségesek ezek az eszközök, vagy többre van szükség? Nem hiszem, hogy többre lenne szükség. Nem kell ö, új dolgokat létrehozni szükségesség vagy igény nélkül, mondják az ókori filozófusok. Inkább nézzük meg, hogy hogyan működik, működne jobban az, ami már létezik. Itt most kitérnék a kozakra, nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk ezzel a múltban. Az új specializált értekezletek létrehozása, ugye a kozak identitásával kapcsolatos problémát vet fel nem lehet ezt eltörölni, hiszen a szerződésben szerepel a kozák, ugyanakkor a célt is azonosítani kell, amely hasznossá teszi ezt. És ez az lehetne, az az általános cél, hogy a ö, megtett lépéseket elledőrizze az integráció irányában minden ágazatban. Tehát az unió állapotát értékelje fél évről fél évre. Itt a szubszidiaritási ellenőrzésről nem beszélnék, erről majd később szó esik. Inkább a zöld kártyára térnék ki. Mindig is az volt a véleményem, hogy a szubszidiaritási ellenőrzés, amely magában foglalja szerintem, tehát itt nem arról van szó, hogy az arányossági ellenőrzés hatáskörét kellene kiszélesíteni. A szerződésben szerepel a szubszidiaritási elv ellenőrzése, tehát a kártya az arányossággal is foglalkozhat. De a szubszidiaritási ellenőrzés nem lett gát, hanem egy együttműködési eszköz. Nem szabad gátakat szabni a vélemények kifejeződésének, hogy jobb döntések szülessenek. A sárga és narancs kártyákkal kevés alkalommal értek, azt hiszem mindösszesen három alkalommal mióta létrejöttek. Most nem szeretnék ezek tárgyaira kitérni, azonban számos megjegyzés érkezett a nemzeti parlamentektől, szinte 400 indoklással ellátott vélemény, amelyre az intézmények válaszoltak. Noha a szerződés 12-es cikke azt kéri a nemzeti parlamentektől, hogy aktívan működjenek közre. A szerződések módosítása nélkül lehetne jobban szabályozni az indoklással ellátott véleményeket hogyha jelentős támogatásra találnak a nemzeti parlamentek részéről, akkor a bizottság tehetetlenség esetén is figyelembe kellene ezeket venni, és ez aktív módja lenne az európai együttműködésnek, a polgárok Európához való közelítésének, ha a polgárok is benyújthatnának ilyen kártyákat. A kozak lenne a helyes fórum arra, hogy ezeket az úgynevezett zöld kártyákat értékelje, és az indoklással ellátott vélemények esetében, amelyeknek még nincs elég támogatottsága, ezeket formálisan zöld kártyával lehetne a kozákon belül alakítani. Tudom, hogy most még fennel egy súlyos probléma. Ugye a zöld kártya nem kötelező jogilag, tehát nem lesz ebből azonnal ö, jogi aktus. Ez egy zűrzavart teremtene a hatalmi szinten, de elfogadható lenne az, hogy kötelező legyen az Európai Parlamentben vitázni ezek tárgyáról. Ugye itt a kezdeményezés nagyon fontos az Európai Parlament esetében, amely jelenleg teljes mértékben a bizottság hatáskörébe tartozik. Szerintem ez egy vitatható szabály, mert minden egyes parlamentben van kezdeményezési jog. Ez egy súlyos probléma. Az európai polgári kezdeményezés kapcsán is felmerült. Hogyha egy egyszerű petíciót készítenek elő, annak nincsen jogilag kötelező hatása, de ez mindennek a hatályon kívül ö, helyezéséhez vezethetett volna, de ez a demokratikus elvet súlyosan sérti. Ugyanakkor a kezdeményezés nem jelenteni azt, hogy jogilag kötelező legyen jogi, jogi aktus létrehozása, a kezdeményezés még mindig vissza lehet utasítani, de mindenképpen egy kompromisszumot lehetne találni, mely szerint a bizottság szűrni ezeket a kezdeményezéseket, akár átalakíthatná őket, ugyanakkor, ha meg akarjuk erősíteni a nemzeti parlamentek együttműködését, akkor a bizottságnak nem lenne szabad elismerni ezt a gátszabási lehetőséget. A másik két szakértő még fog a többi témáról szólni. Én csupán egy megjegyzést szeretnék tenni, már ami az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és a politikai pártok összekapcsolását illeti a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés egyre erősebb, ha autentikus európai politikai pártok jönnek létre, ahogyan ez szerepel a 2014-es idevágó jogszabályban, amely az európai politikai pártok finanszírozásával foglalkozik. Ezek a pártok, amelyek a nemzeti parlamentekben is részt vesznek, erősíthetik a nemzeti parlamentekben a nagyobb érdeklődést Európa iránt, és meghatározhatnak stratégiai irányelveket, többszintes struktúrát alakíthatnak ki, egy európai parlamenti rendszert illetően. És ez az európai politikai párt megerősítése, ez javíthatja az európai parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést. Talán intézményesíteni kellene, tehát egy jogszabályra szabályozni, a pártok parlament közi találkozóit. mert a legutóbbi európai parlamenti választások során is a bizottság elnökének kinevezése úgy történt, hogy egy adott politikai párt többségét saját figyelembe vettük. De ez csupán egy tény, vagy egy gyakorlat, nem pedig jog nagyon fontos tehát transnacionalis listát kialakítani ezen pártok kapcsán, de itt két szempont vetődik fel. Én itt nem a saját véleményemet fejezem ki. El kell gondolkodni a végkövetkeztetésen, mert egyrésztről ott van a bizottság elnökének figurája. Itt a polgárok általi szavazásra is lehetne gondolni. Ugye itt ez nem egyszerű kérdés a kvótákat illetően, De itt a Brexit kapcsán 73 hely szabadul fel, és talán ezt a transnacionális listák rendelkezésre lehetne bocsájtani a jövőben. Ez azt jelenteni, hogy megerősödik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Cassini úr. És most pedig Ludwig Tornút kapja meg a szót. A szubszidiás és a nemzeti parlamentek témájában a lengyel szenátustól. Bardzo dziękuję pani e, przewodnicząca. E, będę... Köszönöm szépen. A szubszidásról fogok beszélni, és a nemzeti parlamentek témájáról. Először azonban megosztanék önökkel egy véleményt. Ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki az intézmények, a közösségi intézmények, azaz az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint a nemzeti parlamentek között A szubszidiaritás korlátozott. Más szóval az európai ö, politikai testületek szempontjából azt mondhatjuk, hogy már elég sok eredmény született a sárga kártyás eljárás eredményeképpen. Hogyha belegondolunk abba, hogy mit tehetünk még, Nos, azt hiszem a szubszilitás témájában nem igazán tudunk tovább lépni. Nézzük azt a három esetet, amikor a sárga kártyát alkalmazták, elemezzük eh, ennek a tartalmát. Nézzük, hogy milyen érveket sorakoztattak föl az európai, a nemzeti parlamentek, illetve hogyan reagált erre az Európai Bizottság. Hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor egyértelműen láthatóvá válik, hogy nem a szubszidítás problémája okozott problémát, hanem A nemzeti parlamentek utaltak az arányosság elvére, a szubszidiaritás elvére, illetve az átruházás, a jogok átruházásának elvére, és ezen kívül nem tetszett nekik az, amit a bizottság javasolt, azaz az egész politikának a tartalma. Ennek adtak hangot. A sárkakártyás rendszerben, és mindezt egy olyan nyelvezetben tették, amely a szubszidiaritásról szól, hiszen ez volt az egyetlen elfogadható keret. Tehát ról szólt az, mint amiről most itt beszélünk. Ez az első dolog, amit szeretnék leszögezni. Aztán szeretnék rámutatni a szubszidiaritás korlátozottságára, hiszen hogyha van egy adott helyzet, egy adott probléma, akkor ez a következő. Az Európai Bizottság sohasem mondaná ki, hogy túlépte a szubszítást, hiszen a bizottság a szerződés őre. Milyen őr az, amely azt mondaná, hogy meghaladta a hatáskörét? Tehát, hogyha azt mondaná a bizottság a nemzeti parlamenteknek, hogy igazuk van, akkor ez politikai szempontból és morális értelemben aláásná az Európai Bizottság pozícióját. Ez soha nem történt meg sehol, semmilyen politikai testület esetében. A következő dolog, amire ki szeretnék térni, az az, hogy Miért nem tudjuk továbbvinni a szubszidás kapcsán az együttműködést? Prawda? Albo przestrzegano, albo wystąpiono poza. Czyli... Hiszen a szubszidás tekintetében fehér és fekete a helyzetet, vagy megfelelünk ennek az elvnek, vagy nem. de ez azt jelenti, hogy nem nyerhet mind a két fél, az egyik félnek veszítenie kell, és a bizottság mindig nyertes, hiszen saját ügyét bírálja. A vesztes pedig a nemzeti parlament. Ez pedig, illetve a nemzeti parlamentek, ez pedig bizony frusztrációra ad okot. I to są te trzy zasadnicze punkty, dla których uważam zgodnie z, z... Ez tehát a három legfontosabb gondolat, amelyet levonhatunk a jelentéstevő következtetéseiből. Szerintem a hangsúlyt el kellene tolni a szubszidiátástól az arányosságra, azért, mert az arányosság nem hoz létre nyerteseket és veszteseket. Az arányosságról való beszédmód lehetővé teszi azt, hogy a demokratikus politikáknak a tartalmáról beszéljünk, a lényegéről. kompromisszumokról, akcent przeniesiemy z zasady pomocniczości na, na zasady. Ezért nagyobb mértékű egyensúlyt lehet kialakítani. Ezért a szubszidiaritás elvétől át kellene térni, vagy legalábbis a hangsúlyt át kellene tenni az arányosságra. Most nem tudom, hogy átadjam-e a szót a következő szakértőnek, vagy sem. Azonban szeretném kihasználni a 10 percemet, és azt hiszem, hogy még ebből van egy-kettő hátra. Ezért szeretném emlékeztetni önöket még egy problémára. És ebben a tekintetben szerintem nagyon fontos szerepet tölthet be az Európai Parlament. Ez pedig a következő. Hogyha az arányosságra helyezzük a hangsúlyt a szubsziltás helyett, akkor az Európai Parlament kell, hogy legyen az az európai intézmények közül, amely áthidalja és megoldja a nemzeti parlamentek izolációját hiszen az Európai Unió imperiális struktúrát mutat, Van tehát egy központ, és igazából azt látjuk, hogy nincsenek meg a koncentrikus körök. Van tehát egy erős központ, és ebből a központból vonalak indulnak ki, azonban ezen vonalak végén nincsen semmi, tehát a nemzeti parlamentek nem hoznak létre egy-egy kört, egy-egy halmazt. Hiszen a nemzeti parlamentek struktúrája, a koalícióra való készség, az arányosság tekintetében könnyebben kialakítható. Vannak kérdések, vannak problémák, de nincsenek blokkok. Ez azt jelenti, hogy a konfliktus nem feltétlenül destruktív, hiszen hogyha egy bizonyos keretben kap teret, akkor ez a nyílt színre kerül, nem marad rejtve, és így integrálódik, integratív módon fejlődik, és nem lesz destruktív. Szerintem tehát az Európai Parlament megoldhatja a nemzeti parlamentek izolációjának problémáját, létrehozhat erősebb küllőket ebben a struktúrában, erősebb kifelé irányuló vonalakat, és ezzel egyensúlyt alakíthat ki. Elnök, köszönöm szépen, eh, Dornúr, ezt a javaslatot. Azt hiszem, hogy erre majd kitérünk a továbbiakban. És most pedig megadom a szót Ingold Penice professzor úrnak a Humboldt Egyetemről. A politikai struktúrát párbeszéd és a nemzeti parlamentek a téma. Tessék! Dank, Frau Vorsitzende. Ich erlaube mir auf Deutsch zu sprechen. Köszönöm szépen, elnök asszony, németül szeretnék szólni. Ez egyszerűbb, és azt hiszem a tolmácsok számára is egyszerűbb, mert így hiteles forrás tudnak fordítani. Köszönöm először is Rangel úrnak ezeket az okos kérdéseket, amelyek a probléma magjára világítanak rá. Noha első nyilatkozatként egyfajta figyelmeztetést szeretnék előre bocsájtani, mely szerint a demokrácia az Európai Unióban továbbra is kérdések tárgy, egyesek kétségbe vonják, és ez, ennek az oka az, hogy az emberek tulajdonképpen nem tudják, hogy ki miért felelős. Meg kellene próbálni tehát, a, mikor a parlament közi párbeszélőről beszélünk, akkor meg kellene próbálni kizárni egy időben azt, hogy egyre erősebben a felelősségek az EU-n belül elmosódjanak. Joseph Weiler mondotta egyszer, hogy képesek kell, hogy legyünk arra, hogy a rossz politikákat kidobjuk a hajóból, úgymond, hogyan lehet a rossz politikusokat kidobni, hogy lehet felelősségre vonni azokat, akik elhibázottan cselekszenek, ez már önmagában nagyon összetett, mert ugye azt hangzik el a parlamentek esetében, hogy mindenki mindenért felelős, nagyon sok mindenről dönt, mint vegyes fórum, és akkor talán ez a felelősség elmosódik, összemosódik. Másrésztről viszont fontos az Európai Unióban a parlamenti erőt a demokratikus ellenőrzés vonatkozásában megerősíteni, a felől nincs kétség. Egy első általános megjegyzés. Számomra még mindig megfigyelendő, hogy a tagállamokban mindenek előtt a nemzeti parlamentek szerepe nem követi a fejleményeket, a nemzeti parlamentek önmagukról alkotott kép, hogy miért is dolgoznak, ez nem követi az európai fejleményeket. A politikai kérdések, amelyek a polgárokat érintik, ezek nagy részéről Brüsszelben születik döntés, és az is igaz, amit az Alkotmánybíróság mond, és az EU szerződés 10-es cikke, miszerint a tanácsban képviselt kormányok a nemzeti parlament érintettek és a polgárok felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel, akkor nem értem, hogy a választási küzdelemben nemzeti szinten, hogy lehet az, hogy az európai témák, tehát nem az, hogy akarjuk Európát vagy sem, hanem a szak, a tárgyi témák európai politikát illetően gyakorlatilag nem játszanak szerepet. Karlsruhe az alkotmánybíróság azt mondja, hogy a fő legitimáció az a nemzeti parlamentektől érkezik, de ebből semmit nem lehet látni a választási küzdelem során. A döntő európai politika nemzeti szinten is kialakításra kerül, és azok a döntések, amelyeket a kormányok hoznak Brüsszelben, különösen a tanács az irányelvek meghatározásakor ki is ellenőrzi a tanácsot, a nemzeti parlamentek más nincs ebben a szerepben. És itt van egy probléma, amit tudatosítani kell először, és ha tudatossá vált, akkor a nemzeti parlamentek európai felelősségüket komolyabban fogják venni, és jobban tudják gyakorolni és akkor az Európai Parlament ből kezdődik az együttműködés, és az Európai Bizottság, illetve a tanács egy erőteljesebb parlamenti ellenőrzést igényelnek. Ebben az értelemben fontos szerintem, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szorosan együttműködjék. Aztán még egy harmadik előzetes megjegyzésem lenne, a szubszidiaritási elvet illetően. A szubszidiaritási elv esetében is nagy félreértések uralkodnak általánosságban. Továbbra is arra, kellene ezt használni, hogy a nemzeti parlamentek egy eszköze legyen ez az európai politika ellenében, az európai, az, az ellenében, hogy Európa magához ragadja a felelősséget a hatalmat. Ez egy teljes félreértés. A szubszidiaritási elv egyfajta szerkezeti elv az Európai Unió számára, és egyfajta legitimációs előfeltétel alap az európai politika vonatkozásában. Azaz, hogy európai szinten az kerül végrehajtásra, amit a tagállamok nem tudnak, vagy nem tudnak hatékonyan végrehajtani. Ez a mi feladatunk, tehát ez egy kiegészítő cselekvési igény, szükséglet az európai polgárok érdekében. És a szubszidaritási elv az az elv, mely szerint szabályozódik, hogy mit, mely szinten kell végrehajtani, és proaktív módon is kell ezt használni, nem pedig védelemként, védekezésként Európa ellenében. Ezt félreértik a nemzeti parlamentek, sajnálatos módon még mindig. Ha tehát az előzetes figyelmeztetési rendszerről beszélünk, akkor természetesen a nemzeti hatáskörök védelméről is beszélünk az Európai Unióval szemben, azonban, és erre nagyon fontos a zöld kártya, és ez egy jó gondolat, arra is gondolnunk kell, hogy a nemzeti parlamentek azzal a feladattal is bírnak, hogy átgondolják, mely feladatokat, mely célokat akarunk elérni, amelyek nemzeti szinten nem megvalósíthatóak, ezért szükségünk van Európára. Tehát a nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritási elv értelmében ezt az értékes eszközt, Európát használniuk kell, hogy polgáraik érdekét, érdekeit közösen jobban meg tudják valósítani hogyha így értik saját szerepüket és a szubszidiaritási elvet a nemzeti parlamentek, akkor a parlamenti együttműködés erősítése vonatkozó kérdést, illetve a tíz csodálatos kérdés Rangel úr részéről rögtön le is tudjuk dolgozni, meg tudjuk oldani. Csak kulcsszavakban megpróbálok az összes kérdésre, a tíz kérdésre röviden kitérni. Az első kérdés a hatáskörök elhatárolása. Azt hiszem, nem szabadna folytatni a vitát ezzel a témával kapcsolatosan. Itt van Tajfel miniszterelnök kezdeményezés a konventben, aki megpróbálta az EU hatásköröket újra magához ragadni, és aztán meg felmerült a kérdés, hogy melyeket is. Aztán a konvent nem talált olyan hatásköröket, amelyek túl sok hatáskört adtak volna Európának. Cameron úr is megpróbálta ezt. Hi híres Mm, hatáskör egyensúly felülvizsgálatával. Ez egy csodálatos fegyvert gondolt, hogy a saját kezébe ragad Európával szemben, de ez egy teljes katasztrófához vezetett számára. Ugyanakkor győzelem volt az EU számára, mert ezen csodálatos és nagyon komolyan előkészített jelentésben nem volt olyan hatáskör, amely túl sok lett volna az Európai Unió szintjén. Tehát nem is kell folytatnunk ezt a vitát tovább. Aztán a korai előrejelző rendszer kapcsán helyes, hogy ez nem hat nagyon. Ugye itt beszéltünk a határidőkről, nem vagyok biztos abban, hogy egy hosszabb határidő ahhoz vezetne, hogy ezen korai előrejelző rendszert sikeresebben alkalmaznánk sikeresebben adnak érde, értelmében, hogy több kezdeményezés lenne a jogalkotási eljárások leállítására. Azt hiszem, hogy ezen rendszer léte és a szubszidiaritási elv ö, azt jelenti, hogy a bizottság nagyon figyel arra, hogy ö, ne túlozzon, és a szubszidiaritás ellenes jogalkotási aktusokat nem utasson be. Gondolhatnánk arra is, hogy ezt valahogy hatékonyabban alakítsuk, amennyiben a kisebbségek elképzelését is beépítenénk a rendszerbe. Felmerülhet a kérdés, hogy a tagállamok egy csoportja miért kell, hogy kiváltsa ez a rendszer működés belépését, miért nem elég ehhez egyetlen nemzeti parlament. Ha azonban egy csoportra van szükség, akkor elgondolhatjuk, hogy különböző tagállamokban külön, ugye különféle politikai túlsok vannak a parlamentekben, gyakran ez megfelel az adott kormányban uralkodó politikai erőnek. Ha tehát azt mondjuk, hogy egyfajta pártokon átnyúló, vagy pártok feletti koalíció van szükség. Itt nem nemzeti parlamentek egy soráról van szó, hanem máshogyan határoznánk ezt meg. Egyes parlamentek és egyes kisebbségek más parlamentekben összefoghatnak. Tehát az inkább szocialista irány azt mondja, hogy ez nem megy, vagy az inkább konzervatív irány azt mondja, hogy a bizottság nem élhet ilyen javaslattal, mert ezzel megsérti a szubszidiaritási elvet. Akkor talán az egész történet, tehát a korai előrejelző rendszer által kiváltott együttműködés sokkal inkább politizáltabb lenne, és erre van szükség Európának. Ugye nem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondunk Európára, hanem melyek a politika prioritásai, ez a kérdés, mi a véleményem a munkanélküliségről, a megszorításról és más egyéb témákról, ez a lényeg és talán egy korai előrejelző rendszer ilyen formájában ez jobban kifejezésre jutna. Aztán visszatérek még a green cardra, a zöld kártyára, ezt szintén hasonlóképpen lehetne megszervezni, hogy egy parlament, vagy akár egy koalíció, amely bizonyos politikai ö, irányvonalból állna különböző nemzeti parlamentek részéről, egy közös kezdeményezést küldene a bizottsághoz miért is van szükség egy jogszabályra a szerződésben, kérdezem a bizottságot, hogy egy ilyen kezdeményezésre reagáljanak a nemzeti parlamentek részéről, hiszen magától értetődő, hogyha egy sor nemzeti parlament vagy bizottság azt mondja, hogy bizottság, éjjettek javaslattal ezen témát illetően, hogyha ez egy okos, észszerű téma, akkor a bizottságnak igenis, hogy követnie kellene ezt a kérést, és javaslatot kellene ki alapi, alakítania. Tehát a bizottságnak jobban oda kellene figyelnie talán a polgárokra, a parlamentekre, és ez a rendszert politikusabbá, polgár közelibbé tudná tenni. Most pedig a politikai struktúrált párbeszédre térnék ki. Ez Barozó érdeme 2006-ban indították ezt be, ezt a párbeszédet, és nagyon sok minden történt ott, nagyon sok dokumentumot cseréltek ki sokan, léptek egymásra eszmecserébe, azonban, hogyha elolvasom ezt a remek könyvet, Jan Cooper könyvéről van szó, mm, nemzeti parlamentek a Lisszaboni szerződés után és az euró válság után, ugye, amit, hogyha jól értem, amit a gyakorlatból hallok, ez a sok szakbizottság és az együttműködés formái, ezek szépek, beszélünk egymással, megértjük egymást, ismerjük egymást, közelebb kerülünk egymáshoz, mindez remek dolog, de úgy tűnik, hogy egyes parlamenti képviselők úgy vélik, hogy fontosabb a választókörzetben dolgozni, vagy a parlamentben dolgozni, és nem pedig ezen párbeszéd fórumokon részt venni. És úgy tűnik, hogy mindez azzal függ össze, hogy ezek a különböző grémiumok, fórumok a parlament közi együttműködés esetében nem rendelkeznek döntési hatáskörrel. Mondanak valamit, talán akár határoznak is valamiről, de senkit nem érdek kell -e az, amiről döntenek. Legalábbis a nyilvánosságot nem érdekli. Az újságokban egyáltalán nem lehet erről semmit sem olvasni. És ezáltal, ha bizottságot ösztönzik, vagy akár az Európai Tanácsot, vagy a tanácsot ösztönzik ezek a találkozók, azt hiszem, hogy nem, ez nem történik meg. Át kellene tehát gondolni, hogy nem lenne észszerű és szükséges a parlament közi együttműködés ezen fórumait döntési hatáskörökkel, vagy szinte döntési hatáskörökkel felruházni. Erre valósz, ehhez valószínűleg szerződésmódosításra lenne szükség, de azt hiszem, hogy ez a három nagy terület, ahol ez az együttműködés szerződésileg is rögzített, vagy legalábbis előkészítésben van. Ugye itt van ez a fiskális csomag 13-as cikk szerinti együttműködés, nagyon sok érdekes és fontos dologról esik itt szó, de ez a szakbizottság nem hoz döntéseket. A második terület a kül- és biztonság politika, itt is ugyanez a helyzet, beszélnek egymással az emberek, nem mondom, hogy nem fontos a beszélgetés, de hogyha egy döntési hatáskör, egy iránymutatási hatáskör lenne egy ilyen parlament közi ö, együttműködési fórum kezében, akkor a politikusok, a miniszterek és az állam és kormányfők sokkal inkább meghallgatnák, hogy ott mi is hangzik el. És ezáltal az Európai Unióban a parlamenti elemet erősítenénk. Most pedig, ami az Európolt illeti ezt a Joint Scrutiny Committee-t, talán ennek vannak lényeges döntési hatáskör, én nem ismerem még ezt részletesen, és ez talán modellként szolgálhatna más bizottságok számára. A következő pont, a zöld kártyára igent mondok, a piros kártyára nemet, és még egy okot mondok, ami miatt szerintem a piros kártya nem helyes. Ugye van itt egy intézményi egyensúly, van egy rend, hogy hogyan zajlanak az eljárások, hol vannak a hatáskörök, a felelősségek. A piros kártya a felelősségek ezen rendszerét ö, zavarossá tenni. Talán egyes parlamenteknek tetszene, hogy ilyenfajta piros kártyát mutathatnak fel, de a politikai ellenőrzés azt illetően, amiről Brüsszelben döntés születik a bizottság, a tanács és a parlament javaslatára, Nos, itt ők a bizottságnak, a parlamentnek, a kormányoknak tartoznak felelősséggel. Ez a procedúra, és egy piros kártya ezt az egészet összezavarná. Hallottam itt az űrzavar szót az előző előadóktól. Ez egyfajta törést jelentene a rendszerben, és kétségbe vonna a rendszert magát. Talán még az IPEX, az IPEX-re térnék ki. Szerintem ez egy csodálatos eszköz. Egyfajta információs és kommunikációs alap ez a parlament közi együttműködés számára elengedhetetlen telen, tehát ezen együttműködés erősítése. Kérdésem, hogy az IPEX keretében terveznek-e valamit, vagy van-e valami kitalálva, amely a virtuális online ö, diskussz vitafórum nevet kaphatná. Tehát, hogyha a parlament közi együttműködésre kerül sor bizonyos témák kapcsán, és azt mondanám, hogy észszerű és fontos lenne, hogyha adhok módon bizonyos témákat megvitatnának, és nem politikai témák szerint tagolnák ezeket, vagy, ahogy, vagy úgy, ahogyan a kozákban általánosan, hanem bizonyos jogalkotási terveket, vagy politikai témákat, mint a menekültügyi politika, ezeket parlamentközi együttműködés keretében megszerveznék adhok módon egy bizonyos időre, amíg a probléma maga meg nem oldódik. Ez fontos. És aztán az IPEX-en keresztül egyfajta online fórum szerveződhetne, egyrésztről a sok nemzeti parlament képviselő és az európai parlamenti képviselők részéről, és vagy a nyilvánosság bevonásával, mert a polgárok is részt akarnak venni, és szerintem az IGF, az Internet Governance Forum lehetne ennek a modellje, Hatalmas dolog a szervezést illetően ez, hiszen ott akár 2000 ember is részt vesz, akik munkacsoportokban vitáznak, és minden vitát online módon ö, folytatnak le, és az egészet közvetítik, és aki érdeklődik a témák iránt, bekapcsolódhat ezen vitákba online módon. Egy ilyes valamit képzelek el, és ez erősíthetni a polgárok részvételét, és egy utolsó pont, az Európai Hét kérdése. Igen, nem tartom tulajdonképpen rossznak, hogy néha napján Európát helyezzük középpontba, de figyelnék arra, és óvnék attól, hogy ne gondoljuk, hogy ezzel kipipáltuk Európa ügyét ezzel a héttel és az év többi részében, csak nemzeti politikát csinálunk, mert ez annak mondaná éppen ellent, amit a kezdetben elmondtam, a nemzeti parlamentek, európai parlamentek is egyben legalábbis 40-50 százalékban manapság. Tehát minden egyes hét, európai hét, és a parlamenti képviselőknek ezt igenis tudatosítaniuk kell magukban, és minden egyes napon komolyan kell venniük Európát a mindennapi parlamenti munkában. Köszönöm. Thank you, uh, professor Pernice. So, uh... Köszönjük, uh, Pernice professzor. És akkor most kezdhetjük uh, a vitát. Azt gondolom, hogy a zöld kártya vonatkozásában tényleg komoly előrelépést tettünk. Az ön, önnek hála, és azt gondolom, hogy ez fontos volt. 11-12 hozzászólásra jelentkező van. A kérdés az, hogy a kérésem az, hogy a sárga kártya kitöltésével jelezzék, ha vannak még, akik hozzá akarnak szólni. Ahogy mondtam, Kettő nemzeti képviselő szólalhat fel, majd utána egy európai parlamenti, ez lesz a szabály. Daniel Roa, a Francia Assemblée Nationale nemzetgyűlés tagja. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a raportőrnek, hogy egy sor kérdést felvetettek előre, előzetesen is, és köszönjük a szakértőknek is, akik a zöld kártyát megvédték, amit egyébként mi parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők is egy ideje már akarunk általában, később majd írásban is reagálunk, de most gyorsan reagálnék arra, amit a raportőr mondott az előzetes figyelmeztetés, illetve a proporcionalitás kérdése, amely kiegészíti a szubszidiaritást, ugye ez nem állítható szembe, eh, mert eh, nagyon gyakran ugyanarról van szó. A, eh, a nemzeti parlamentekkel való párbeszédet megjavítaná az is, hogyha 8 hétről növelnék a beavatkozásra rendelkezésre álló időt, ez egy jó ötlet, és a politikai kisebbségek véleményét is valamilyen módon figyelembe kell venni, el kell juttatni, szubszidiaritást alapján természetesen, mert ezzel a vita demokratikusabbá válna, és így éreznék a polgárák is. Az európai szemeszter is közelebb kell, hogy hozni, közelebb kell hozni a nemzeti, partner, a nemzeti parlamentekhez. Elhangzott, hogy hogyan Ugyanakkor az Európai Bizottság eh, véleménye a nemzeti költségvetésekről a nemzeti parlamenti vita előtt kell, hogy eh, nyilvánosságra hozzák, mert az inkoherencia nyilvánvalóan itt nem eh, jó. A nemzeti parlamentek Például a mi Nemzeti Parlamenti Európai Bizottságunk nagyon ragaszkodik a szubszidiaritás ellenőrzéshez, ami eh, megtartandó, és eh, a piros kártyá, a piros lapról viszont azt gondolnánk, hogy nem feltétlenül eh, hasznos, mert már a sárga lap is inkább a blokkolásra használható, és nem pedig a javításra. De mindenképpen a szubszidiaritás vizsgáló szerep egy hidat képez a polgárok és az európai jogalkotás között. És erre szolgál egyébként a zöld kártya is, meg kell, hogy hallja ezt az Európai Bizottság, és fel kell hagyni azzal, amit a bizottság mondogat a javaslat ellen érvként, vagy érvekként, mert azt gondolom, hogy egy jó ötletről van szó. Három dolog, amely szerintem jobban kihangsúlyozandó, a, az eurozóna irányításába a parlamenteknek jobban bele kell tudni szólniuk. Emellett a parlament közi párbeszéd fontos, különösen a költségvetési gazdasági kérdésekben a 13-as cikk alapján nemzeti parlamentek bevonásával, és a következtetéseit ennek a párbeszédnek figyelembe kell venni. Emellett a nemzeti, a, nemz, a nemzete fölötti szintnek kell, hogy értelme legyen. Euh, Egy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a nemzeti képviselők és az Európai Parlament között Euh, l'avenir est aussi là pour nous. Et donc, dernier point, une... És az utolsó dolog, éves kongresszust, ha úgy tetszik, kellene tartani a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Különösen akkor van annak érte- értelme, hogyha forte, plus démocratique, et amivel demokratikusabbá tudnánk tenni az unió. Merci beaucoup, madame. Köszönjük, asszonyom. Regina Bastos következik. Portugáliából. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar eh, o relator. Köszönöm. Én is eh, üdvözlöm Paulo Rangel eh, jelentését aki egyébként nagy szakértője ennek a témának, és akinél jó kezekben van ez a munka. Ráadásul már az előkészítő anyag is nagyon jó volt, amit megkaptunk az ülésünk előtt. A Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamentek szerződése, ha úgy tetszik. Fontos tehát, hogy a nemzeti parlamentek hozzájáruljanak az unió jó működéséhez, ahogy ezt Kazini elnök is mondta. Ezt alá kell húzni aktív módon. Az aktív részvétel az azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek a hagyományos ellenőrző szerepükön túllépnek, a szubszidiaritás elvét is ellenőrzik, illetve annak tiszteletben tartását, és van egy korai figyelmeztető rendszer, illetve mechanizmus. Mi, parlamenti képviselők, akik az Európai Bizottságban, az Európai Ügyek Bizottságában dolgozunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerződéses határidők megtörténjenek, megvalósuljanak. Egyébként márciusban egy új módszertant alakítottunk ki. Az új módszertan továbbra is lehetőséget ad a nemzeti parlamentnek, illetve az autonóm tartományok parlamentjeinek, de lehetővé teszi az ellenőrzésben való részvételt a civil szervezetek számára is. Ami a politikai párbeszédét illeti a köztünk és az Európai Bizottság között, ez része a döntéshozatalnak, és itt megint csak említem a szubszidiaritás elvét, amelyet tiszteletben kell tartani. Úgy gondoljuk, hogy a, az ellenzék, illetve a politikai kisebbségek eh, véleményének becsatornázása a, ahogy ez szerepel abban a dokumentumban, amit láttunk, és hogy az ő véleményük is eljusson az Európai Bizottsághoz, ez hasznos, és üdvözlöm az erre vonatkozó javaslatot. Az Európai Unió számos témájáról van szó. A nemzeti parlamentekben gyakran van állandó nemzeti raportőr, ahogy az az Európai Parlamentben is létezik. Oda kell figyelni a szociális jogok pillérjére, külön meg kell tárgyalnunk majd a Brexit kérdését. Nagyon sok javítandó van. Úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb szerepet játszanak, és elmélyíthessék kapcsolataikat az Európai Uniós törvényhozó szervekkel, amit stabilitást is jelentene, e, semmiképpen nem forradalmi változásról gondolunk. A, a szerződések módosítása nem lenne most kívánatos. Az együttműködést kell a parlamentek között e, megerősíteni, és e, itt a kozák hasznosnak bizonyul az európai párbeszéd lehetővé teszi egymás álláspontjának megismerését, és az unió döntéshozatalában nagyobb szerepet ad az Európa, a nemzeti parlamenteknek, és ide tartozik a zöldkártya megoldás is. Egyébként a zöldkártya javaslatot a nemzeti parlamentek is előterjesztették, ez köztük a az Európai Parlament is, a bocsánat, a Portugál Parlament is, eh, garantálni kell a nemzeti parlamentek aktív részvételét az európai építkezésben. Eh, ez a közös projektünk és közös ambíciónk. Köszönöm. Thank you. Uh, now I, uh... Köszönöm. Most a frakciókoordinátornak adnám meg a szót, mag, magamnak adom meg a szót két percre leginkább, és olaszul fogok beszélni. Le mio, la, la mia domanda e la mia considerazione par... Nos, én attól a kérdéstől indultam ki, amit jelentéstevőnk Rangel tett fel a zöld kártya egyfajta lájtosabb verzióját, illetően ugye itt az észszerű javaslatokat, illetően a nemzeti parlamentek részéről. Ugyanakkor Berni Pernice professzor és más előadók mérlegelése azt illetően, hogy valamennyi nemzeti parlament támogatná ezt a ö, inkább konstruktív jellegű kapcsolatot a Nemzeti Parlament és a Bizottság között, ahelyett, hogy egyfajta prohibitív jellegű lenne ez a viszony. Nos, elmondhatom, hogy mi parlament, illetve szakbizottság dolgozni fogunk azon lehetőségen, amit Pernice professzor vetett fel, azaz a szubszidiaritás elvet úgymond fordított módon használjuk, tehát normálisnak tekintjük azt, hogy a nemzeti parlamentek javasolhatnak a bizottságnak, és természetesen a parlamentnek és a tanácsnak is témákat, ami egyébként európai hatáskörbe tartozna, európai szinten jobban megoldható, tehát javasolják ezeket a témákat a bizottságnak a szubszidiaritási elv ellenőrzésének koncepciójára építve. Ugyanis a szubszidiaritást úgy is tiszteletben lehet tartani, az is az eltiszteletben tiszteletben tartásához tartozik, hogy a nemzeti parlamentek rámutatnak arra, hogy nem történt cselekvés európai szinten, noha erre szükség lenne. Tehát ez is a zöld kártya kihasználását jelenteni, azonban a szerződések módosítása nélkül. Ugyanis ez egy hatáskört ad a nemzeti parlamenteknek, és ha így értelmezzük, akkor ez a szerződések által mondottak összhangban lehetne, és nem igényelni a szerződések módosítását, amire nem kerülhetne sorra, hogyan tudják a közeljövőben. Sokat dolgozunk majd a jelentéstevővel ezen a kérdésem, de azt is javasolni fogom, hogy a szubszidiaritási elvet úgy is említsük majd meg az anyagban, eh, fordított formában, amely teljes mértékben legitim, hogy a nemzeti parlamentek így élnek ezzel az elvel. A második megjegyzésem, amely sokak szájából elhangzott, de Pernice professzor egyik javaslatában ö, került ki kristályosításra. Ez az lenne, hogy jobban kellene formalizálni, vagy értékelni az eredményeket. Ez nem lenne még egy igazi döntéshozatali, döntéshozatali hatáskör a hozzá kezében, vagy a 13-as cikk értelmében létrejött szakbizottságok kezében, de formalizálni lehetne ezeket a javaslatokat, és így eljutatni a bizottság felé, vagy a parlament közvetett kezdeményezés jogával élve nyúlhat, nyújthatna be ilyenfajta javaslatokat. Ez egy második ö, olyan szakasz lenne, amely a politikai párbeszédnek erőt ad. Az első a nemzeti parlamentek nek adna erőt, és a második pedig a parlament, a politikai párbeszédnek, amely az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között zajlik. Aztán persze a bizottság és más intézmények is részesei ennek, de ez bizonyosan egy érdekes elem lehetne. Köszönöm, és most... Intervention. Most pedig térjünk át a következő hozzászólóra. Marina, Marina Berlingieri kap szót. Olaszországból, a képviselőház tagja. A mai ülés témája nagyon lényeges a jelenlegi szakaszban, amikor is nagyon sokat gondolkodunk az EU jövőbeli perspektíváiról, illetve arról, hogy hogyan kellene megváltoztatni a döntéshozati folyamatot, hogy nagyobb hatékonyságú legyen az Európai Unió szakpolitikája. Ez egy olyan téma, amely a közvélemény figyelmének homlokterébe került, és uh, itt a különböző megközelítéseket mérlegeljük az egyes politikai erők részéről. Ugye utalok itt a politikai választásokra több tagállamban. Országainkban több alkalommal felmerült a kérdés azt illetően, hogy korszerűsíteni kell az európai politikákat és jogszabályokat. Lentamente, <laughs> altrimenti l'interpreti hanno Certo, scusate. Anche per ridurre la distanza. Hogy csökkentsük a távolságot, amely egyre inkább nő a polgárok, furmai, illetve az intézmények válaszai között nagyon fontos itt a parlamentek szerepének erősítése. Az érett demokráciákban ezek a fő fórumai a politikai eszmecserének. Ezen oknál fogva azt hiszem, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy lehetőleg nagyobb figyelmet fordítsunk ahhoz, azon hozzájárulásokhoz, amelyekkel az európai, a nemzeti parlamenti képviselők javíthatják a döntéshozatali folyamatot európai szinten. Ezt a bizottság is kifejezte, hogy nagyobb figyelmet fog fordítani a nemzeti parlamentek véleményének a jogalkotási aktusok kapcsán, de mostanáig még ez nem konkretizálódott. A bizottság válaszai továbbra is bizonyos késedelemmel érkeznek, és gyakran nem veszik figyelembe ezeket a kritikus hangokat politikai szempontból. Fontos lenne, hogy a bizottság nagyobb figyelmet fordítson erre a területre, hogy megelőzze az euroszkepticizmus erősít, erősödését és az európai intézményekbe vetett bizalmatlanság erősödését. Fontos itt az Európai Parlament újdonsága, mely abban el, hogy a nemzeti parlamenteknek továbbítja az összes dokumentumot az Európai Parlament szakbizottsági üléseinek dokumentumait is. És itt az eszmecserék, találkozók, viták, amelyek a parlament közi találkozókon zajlanak, értekezletek, ülések, mint például a kozak ülései, nem kellene, hogy általánosak, kevéssé konkrét témákkal foglalkozzanak összpontosítsanak a különlegesen fontos témákra, amelyekkel kapcsolatban döntés született az európai intézményekben. Így a különböző irányvonalakat lehetne ütköztetni, és ez hasznos hozzájárulás lenne, hogy a döntések minőségét, hatékonyságát javítsuk, és elkerülnénk az abstrakt vitákat, amelyek eltérnek a polgárok kérelmeitől, aggodalmaitól kedvezőnek ítéljük azt a javaslatot, hogy jobban koordináljuk a parlamentek ütemterveit, és az európai hetet is. Nagyon fontos, hogy az európai parlamentek képviselői is részt vegyenek ebben, közvetlen kapcsolatban a, szakbizottság, a parlamenti szakbizottságokkal az egyes feladatkörök területén. Fontos az Európai Parlament szerepét kiemelni a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédben, hogy hatékonyabb legyen az európai végrehajtó hatalom fölött gyakorolt ellenőrzés. Az Európai Parlament demokratikus legitimációja tovább erősíthető lenne, ha a parlament a transnacionális listákon bejutott képviselőknek is helyet adott, adna, hogyan Kazini úr is felvetette a brit képviselők helyén ülhetnének ők, elfogadott a múlt héten a képviselőház egy állásfoglalást a tanács elnöke nyilatkozott a kapcsán. A Brexit volt ennek a témája, és utalnék. Elnök, köszönöm. Íze. Uh, köszönöm szépen. A következő felszuszoló. Edgar Mayer, Ausztriából. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Berichterstatter. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák jelentéstevő az EU szakbizottság elnöke vagyok a második osztrák kamarában. A Bundesrat a szubszidítési ellenőrzés keretében nagyon aktív volt. 29 indoklással ellátott véleményt alakítottunk ki, és több véleményt is. Pernice professzornak alig tudok ellent mondani. Szerintünk oda kellene hatni, vagy azt kellene kiemelni, hogy nem vagyunk önmagunkban Európa ellenesek, hanem egyfajta konstruktív, kritikus párbeszédet akarunk megvalósítani. Ezt akarjuk belekapcsolni ebbe az európai folyamatba. A szubszidiáltási vizsgálat kapcsán a Bundesrat nagyon jó együttműködést alakított ki az osztrák szövetségi tartományokkal, Egyfajta kapocs vagyunk az európai szintű jogalkotás és a tartományok jogalkotása között. Ez egy nagyon kedvező fejlemény, az európai intézmények is elismerik ezt, akár a régiók bizottsága, amely egyfajta modell, ben, modellt lát a mi együttműködésünk és a tartományi parlamentek közötti együttműködésben. Aztán a szubszidiatési vizsgáltal voltak bizonyos problémáink, mi azt követeljük, és a kozak üléseken is elmondottam már ezt, és, az, és a régi bizottság a szubszidiát is el, ülések kapcsán is, hogy 12 hétre kellene a határidőt kiterjeszteni, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. És itt a tagállamok is támogatnak minket, hogy kiterjesszük ezen határidőket. Szoros együttműködésben a tartományokkal jó úton járunk, hogy ezt a szakadékot Európa és a polgárok között áthidaljuk. Aztán a házszabály módosításával gondoskodtunk arról, hogy a parlamenttel, az Európai Parlamenttel szorosabb párbeszédet alakítsunk ki. Mindezen intézkedésekkel jobban össze tudjuk kapcsolni az európai és a nemzeti, valamint a regionális szintet. Szeretnék Hübner asszonynak, a szakbizottság elnökének és Ránfel jelentéstevének köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a találkozót. A nemzeti parlamentek bekapcsolás az európai politikába pontosan olyan időben, amikor az Európai Unió számos kihívás előtt áll, elengedhetetlen. Rangel úr jelentésében és a nagyon érdekes dokumentumokban, amelyek ezzel összefüggésben állnak, nagyon sok téma merül fel. Csak egyet fűznék hozzá, a delegált jogi aktusok kérdéskörét. A Bundesrat EU ügyi szakbizottság a több ízben közleményeket határozott el ezek kapcsán. Ugye van észszerűség a delegált jogi aktusoknak, ezt nem vitatja a Bundesrat, amit azonban kritikával illetünk, ezek alkalmazásának gyakorisága. Az Európai Parlament befolyása erre a területre a Lisszaboni szerződés óta ugyan javult, azonban még mindig nem kielégítő. A nemzeti parlamentek befolyása a delegált jogi aktusok esetében, illetve a végrehajtási jogi aktusok esetében az osztrák Bundesrat nézőpontjából nem elégséges, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a kérdést alapjaiban megvitatnánk végezetül. Örülünk annak, ha a bizottság egy 8 hetes határidőn belül válaszokat is ad a véleményünkre. Eddig ez nem történt meg. Köszönöm. good, <laughs> good observation. Uh, the next speaker. Köszönöm szépen. Diana James következik az Európai Parlamenttől. Thank you very much indeed. Well, I found the debate in the... Köszönöm szépen. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes volt a mai vita, illetve nagyon érdekesek voltak az előadások. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és itt lehettem. A megosztott szuverenitás az egyik alappillérünk, és a Brexit szavazás ellenére az Egyesült Királyság még mindig tagja az Európai Uniónak, és természetesen ebben egykor aktív szerepet vállalt. Ennek kapcsán szeretnék valamit kiemelni, és ez pedig nem más, mint az mint egy elvárás, ez pedig a döntéshozatalra vonatkozik, illetve a kölcsönös szerepvállalásra. Az egyik fő kritika, és ezt euroszkeptikus pártoktól is hallottam már, nem más, mint a transzparencia hiánya, a titkos döntések, a trialógusokban meghozott döntések, zárt ajtók mögött, és természetesen ez csalódáshoz vezet, illetve szakadékhoz az állampolgárok és az EU között. Szerintem bármi, ami ezt orvosolhatná, nagyon sokat segítene. Ami a Brexit népszavazási kapmányt illeti, akkoriban voltak olyan állítások, hogy az Egyesült Királyság hat, törvényeinek 60-70%-a az Európai Uniós irányelvekből származik. Nos, az elmúlt két és fél évben semmi nem mutatott arra, hogy ez ne lenne igaz. Tehát azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, hiszen amikor szubszidiaritásról beszélünk, akkor tulajdonképpen a nemzeti parlamentek szubordinációjáról beszélünk, tehát ö, alárendelik magukat az Európai Parlamentnek, és erre oda kell figyelni. Aztán Beszéltünk arról, hogy nagyon sok képviselő kettős kalapot visel, két szerepet tölt be. Szerintem ez nagyon hasznos lehet, érdemes lenne ezt felülvizsgálni, megnézni. Nem arról van szó, mint hogyha ez nem lenne engedélyezett, azonban látjuk a Velszi, illetve a Skót kormányok esetében, hogy bizonyos személyek számára lehetővé teszik azt, hogy mind a két szerepet fölvállalják. Aztán nagyon sokan utaltak a bürokráciára. valóban nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ezt rögtön eltöröljük. Fontos, hogy még erősebb legyen az ellenőrzés, és odafigyeljünk a döntéshozatali folyamatra. nem segít az, hogyha ez zárt ajtók mögött történik. És végül még egy megjegyzés. A szövetségi mátrix, nos igen, ezt elfogadhatjuk, és értem is ennek a logikáját, de azt hiszem, hogy most egy újabb szinten kellene elgondolkodnunk, a, például a Lordok háza szintjén, hogyha erre reflektálhatok. Nem szeretnénk túlságosan túlbonyolítani a struktúrát, de nagyon fontosnak tartom a transzparencia javítását, illetve azt, hogy valóban átláthatóan működjenek a dolgok. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Johannes Szerek jött szóra következő hozzászóló. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak, hiszen nagyon fontosan időket élünk az Európai Unióban, valóban válaszokat kell adni. A globalizáció, az új technológia által felvetett kihívásokra, gondolok itt a munkahelyteremtésre, a pop a populizmus megerősítésére, illetve a migrációs válságra. A Juncker Bizottság bizonyos erőfeszítéseket tett a koordináció érdekében, például a jobb kormányzásra vonatkozó intézményközi megállapodásra gondolok. Természetesen nagyon fontos az, hogy a szubszétás elvét támogassuk, a nemzeti parlamentek számára ez kiemelkedő fontosságú. Intézményi szempontból természetesen fontos az is, hogy az Európai Parlament valóban megerősítse a nemzeti parlamenteket, hiszen ez a, a szavazókhoz legközelebb álló demokratikus intézmény. És mi vagyunk azok, akik kapcsolatban vannak napi szinten a választókkal, és így a, mi vagyunk a kapcsolat a döntéshozatali szint, illetve az állampolgárok között. Úgyhogy szeretném megragadni a lehetőséget, és elmondani azt, hogy erőfeszítést teszünk a bürokrácia csökkentésére, ezt látjuk a bizottság részéről, és támogatni kívánják a demokratikus folyamatokat. Azonban a szerződést nem szabad rosszul használni, úgy tűnik, hogy a bizottság megpróbál a szerződés bizonyos kitételeire hagyatkozni, annak érdekében, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat. Az adott cikkek alkalmazását óvatosan kell megtenni, és a bizottságnak meg kell győződni arról, hogy nem lépi túl a hatáskörét. A Hellén Parlament véleményt készített a tanács és a parlament javaslatáról, az alkohol, alkoholtartalmú italok eladására, illetve címkézésére vonatkozóan, valamint más élelmiszerek címkézésére vonatkozóan, a földrajzi megnevezésekre vonatkozóan. A indokolásban szerepel, hogy ez csak bizonyos korlátozott technikai követelményeket von maga után, A bizottság javaslata jó pár új dolgot emel be, nagyon fontos aspektusokat vet föl, és a 290-es cikk hatáskörét túllépi. Azt kérem tehát a bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezt a kérdést, és nagyon figyeljen oda a 290-es és 291-es cikkei alkalmazására. The next speaker is uh, Mr. Vitalino Canas. Szerintem Vitalino Canas következik Portugáliából. Muito obrigado, uh, Senhora Presidente. Irei uh, aproveitar a circunstância de a Presidente... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném megragadni a lehetőséget, A portugál parlament külügyi bizottsága már készített egy összegzést a Polangel jelentés kapcsán, amelyet egyébként üdvözlünk. Ez nagyon fontos fontos Európai Uniós szinten, illetve a nemzeti parlamentek számára is. Először is egy fogalmi megjegyzésen élnék, hogyha megengedik. A demokratikus parlamentek, a nemzeti parlamentek egy alap fogalomra épülnek. A nemzeti parlamenteket azért választották meg, a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy gondolatokat, elveket képviseljenek, kezdeményezéseket tegyenek. A Lisszaboni Szerződés 12. cikke kimondja, hogy a nemzeti parlamenteknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az Európai Parlament életébe. Itt azonban csak a sárga és a narancssárga kártyákra utal, amelynek a lehetőségei bizony korlátozottak. Ezek technikai vagy jogi jellegű eszközök, amelyeket csak nagy nehézségek árán lehet alkalmazni. A szubszédiás elve politikai dimenziót ölel föl, és emellett technikai és jogi aspektusokat is. A nemzeti parlamentek bizony nagyon nehezen kezelik ezeket. Aztán ott van az arányosság elve. Szerintem a nemzeti parlamenteknek ellenőrizniük kellene az arányosság elvének alkalmazását, de ez is egy technikai és jogi jellegű fogalom, és elég nehéz ezeket tiszteletben tartani. Tehát azt látjuk, hogy hogy ezek inkább a jogi instanciákra vonatkoznak, mint a parlamentekre. És a választópolgárok mindemellett bizonyos elvárásokkal viseltetnek a megválasztott képviselőikkel szembe. Ez egy végrehajtói hatalom alkalmazását jelenti. Megfelelő mechanizmusokat kell találni, amelyek megfelelnek ennek a demokratikus gondolatnak, tehát magának a parlamentnek, a parlament létének. Aztán, ami a narancssárga kártyát illeti, ezt ellenzem, szerintem a sárga a sárga kártyát alkalmazhatjuk, alkalmazzuk, azonban a pirosat kevésbé. A sárga lapot alkalmazhatjuk, a pirosat azonban ö, nem alkalmazzuk. Nagyon fontos, hogy itt az európai kezdeményezéseket kell követni, és itt ezáltal valós hatalmat szeretnénk gyakorolni, ami a piros lapot illeti. Itt ugye a szerződés módosítása, módosítását vonja maga után, és abban mindannyian megállapodtunk, hogy most ez nem lenne időszerű. Tehát a jelenleg létező lapokkal kell manipulálnunk, a lehetőségeinket kiaknázni, a rendelkezésre álló eszközöket, megfelelő ellenőrzési feladatot kell ellátni. Ezzel kapcsolatban javaslatai, javaslatok születtek, ugye a Zsanzsal úr is utalt erre, itt van a zöld lap, a portugál parlament is él ezzel a lehetőséggel. Ez egy érdekes hipotézis lehet, ennek is korlátozott lehetőségei vannak, a, mármint hogy az alkalmazásának. Kezdeményezésekkel élhetünk a zöld lap segítségével, és üdvözlöm azt, hogy javaslatokkal érhetünk. Gondolok itt Paul Vangel úr javaslatára, ami az Európai Hét megszervezésére vonatkozott. Az Európai Bizottság elfogadja a programját, és aztán ezt bemutatja. bemutatja. Az Európai Hét során a nemzeti parlamentek és a bizottság összeülhetne, még mielőtt a bizottság munkaprogramja összeállna. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a nemzeti parlamentek előzetesen hozzájárulhassanak ehhez, illetve elmondhassák a véleményüket. Így mobilizálni lehetne a nemzeti parlamenteket, és ö, valóban ellenőrző szerepet, idézőjelben ellenőrző szerepet vállalhatnának föl. Úgyhogy szerintem ez egy jó javaslat Hanzser úr részéről, ezt mérehatóan tanulmányozni kell, meg kell nézni, hogy milyen modalitásokkal lehet ezt alkalmazni, anélkül, hogy meg kellene változtatni, vagy módosítani kellene a szerződést. Természetesen ez a bizottság jóváhagyására is szükség van. Egy fontos nagyon, hogy egy belső megállapodásra jussunk, egy belső egyességre, és így bevonhatnánk a nemzeti parlamenteket. Köszönöm. Hauregin. Uh, member of the European Parliament. Gracias, Presidenta. Bueno, yo en primer lugar quiero... Ramón Huaregi. Köszönöm. Először is eh, köszönöm a Nemzeti Parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek ide. Sajnálatos módon 15 tagállam nem küldött képviselőket. Én ezt eh, tényleg fájlalom. Eh, Rangel úr, illetve a szakértők is nagyon érdekesen beszéltek. Röviden akarok eh, hozzászólni, de elég világosan, egyértelműen. Az én eh, benyomásom az, hogy a szubszidiaritási ellenőrzés a parlamentek részéről Ugye ez technikai és jogi jogszabálytervezeteket érintenek, nagyon bonyolult jogi aganyag, anyagokat, és itt esetleg felmerülhet az, hogy itt egy technikai rutin kérdésről van szó. Annak idején, amikor én saját hazám parlamentjében a frakción belül ezzel foglalkoztam, szubszidiaritással, elmondhatom, hogy mi nem olvastuk el a teljes javaslatokat, e, a bizottsági javaslatot, hanem a jogi szakértőnk véleményét olvastuk csak el, és amennyiben ezt jav, azt javasolta, hogy rendben van, akkor megszavaztuk, és rendben volt. Azt gondolom, hogy ezt a szubszidiaritási dolgot e, fel kellene erősíteni, és különösen oda kell figyelni arra, hogy e, egyes európai tagállamoknak olyan területi Eh, berendezkedése van, ahol a tartományok, régiók, stb. Eh, is eh, bizonyos jogkörökkel rendelkeznek, tehát a jelentéseket ilyen vonatkozásban, vagy ebben az értelemben úgy kell elkészíteni, hogy ez figyelemmel legyen a, ezekre a regionális vetületekre, illetve figyelembe vegye a politikai kisebbségek eh, nézeteit, véleményét is. Én támogatom a zöld kártyát, eh, illetve azt, hogy eh, együttműködjünk. Támogatom a sárga lapot is, de a piros lapot nagyon nem támogatom. Az érvek már elhangzottak, nem akarom ismételgetni azokat az érveket, egyszerűen csak leszögezem, hogy nem támogatom a piros lapot. Nemzeti parlamenteknek szerintünk sokkal eh, gyakrabban kellene beleszólniuk az európai eh, jogalkotásba, az európai folyamatokba, és intenzívebb módon. Én úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek, eh, amikor ellenőrzik a saját kormányaik, kormányfőinek tanácsbeli tevékenységét, az számunkra is nagyon fontos. A, a gazdasági válság kezdete óta a tanács az önjáró lett, és egyre hatalmasabb, egyre több hatáskörrel rendelkezik a parlament és a bizottság rovására. Akkor, amikor a válságról, illetve a gazdaság irányításról beszélünk, akkor azért lássuk azt, hogy a főbb döntések a tanácsban születtek. A nemzeti parlamentekben valódi vitára van szükség ezekkel a témákkal kapcsolatban. Nagyon komoly lehetőség van arra, hogy ezek a nemzeti parlamentek európaiak legyenek, és ehhez együttműködési mechanizmusokra van szükség, és Paolo Rangel jelentésében szerepelnek is javaslatok ilyen mechanizmusokra. Én azon túl, hogy van ez az európai hét, ami egy évbe egy hét, azon túl azt javasolnám, hogy a, a legnagyobb események, a legnagyobb viták során, európai szemeszter, stb. legyenek meghívva a nemzeti parlamentek, a nemzeti parlamenti képviselők, és a biztosok is, és együtt beszéljük meg ezeket a kérdéseket, mert ezek érintik a polgárok életét. Nyilván a hatásköröket nem szabad megsérteni. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között jobb együttműködésre van szükség, akkor, amikor vizsgálóbizottságot indítunk. Mi eh, állítottunk fel vizsgálóbizottságot eh, a Panama Paper eh, botrány kapcsán, Eh, és eh, eh, az autó a dízeljárművek emissziójáról is szólt egy vizsgálóbizottság, azonban ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, együtt kell működni a nemzeti parlamentekkel. Mi egyébként megpróbáljuk ezt szokásosabbá tenni. Mindannyian ugyanarra a legitimitási kérdésre kell, hogy megfeleljünk. A nemzeti parlamenteknek is vannak legitimációs problémái. Mi az Európai Parlamentben ezzel is kell, hogy foglalkozzunk. Mi egyébként az 500 millió polgár felé vagyunk felelősek, ugyanúgy, ahogy önök felelősek a tagállami választók felé. Az együttműködési mechanizmusokat intenzívebbek kell tenni, E, jobb lenne, hogyha a nemzeti parlamentekben több szó esne Európáról, és ne hagynák, nem hagynák az Európai e, Parlamentet e, magára. Köszönöm. Magyar Országgyűlés. Merci, Madame la Présidente. Et ça me fait vraiment plaisir euh, être là, et merci. Mindig nagy öröm itt lenni, és ezt a meghívást élvezni. Néhány megjegyzést fűznék a témához. A szubszidiaritás egyre fontosabb. Mi úgy érezzük, hogy nagyobb hangsúly kell a tagállami parlamentek véleményének szentelni. Azonban a gyakorlatban, jogalkotási területen a trilógus során, amely egy nagyon fontos folyamat, ugyanakkor a közvélemény számára ismeretlen. Körülbelül 40%-a a jogi döntéseknek került trilógusban megvizsgálásra, ami azt jelenti, hogy minden héten körülbelül 25 trilógus van, ugyanakkor trilógus a szerződésekben nem is szerepel, sem a közvélemény, sem a nemzeti parlamentek nem szerezhetnek tudomást arról, hogy milyen vita zajlik ezeken az üléseken, noha ezt a gyakorlatot gyakran használják annak érdekében, hogy felgyorsítsák a tárgyalásokat nem demokratikus és nem átlátható a trilógus folyamata, gyakorlatilag a színfalak mögött zajlik, a három intézmény részvételével, a bizottság, a parlament eh, és eh, az Európai Parlament és a tanács eh, részvételével, kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a nemzeti parlamenteknek semmilyen lehetőségük nincs részt venni ebben a folyamatban. A trialóg elterjedté vált, és ez a gyakorlat nagy valószínűséggel gyöng, gyengíti a szerződésben a nemzeti parlamentek számára megállapított hatáskörök őket. Nyitott a kérdés, hogyan lehet eh, ezt a súlyos kérdést kezelni. Eh, számomra, vagy szerintem az Európai Unió normális, eh, normális működéséhez ezt a témát, ezt a kérdést meg kellene vizsgálni. Ah, Köszönöm. A következő hozzászóló Pervans Beres, az Európai Parlament tag et rapporteur fictif pour le groupe socialiste sur le rapport de... Én vagyok a szocialista frakció elnyékjelentéstevője eh, a Ránhely jelentés kapcsán. Köszönöm ezt az eszmecserét. Nagyon meglepett, eh, hogy ezeket az eszmecseréket meg kell szaporítani, ugye ezek a témák az európai, illetve a nemzeti szuverenitás kérdéskört egyaránt érintik. Bizonyos nosztalgiával vettem fel, hogy a kongresszus elképzelése, vagy az Európai Hét elképzelése több ízben került felvetésre. A konvent tagjaként én támogatom a kongresszus elképzelését akkoriban, azt hiszem, hogy ez egy jó elképzelés. Nagyon sok követeményt állít, hiszen át kell változtatni az ütemtervünket, és erőteljesen mobilizálni kell a képviselőket. Azt Hiszem azonban, hogy itt olyan témákról lehetne eszmét cserélni, ahol közös a szuverenitás, és a, ugye a szerződés ö, következő reformja nem hiszem, hogy ezen változtatni fog, ezen a szuverenitási kérdéskörön, de mindenképpen fontos szakasznak tűnik ez számomra. Aztán megnézzük, hogy mi történt párhuzamosan az EU 27 tagállamában a Brexit tárgyalások kapcsán. Noha az itt tárgyalt témák igencsak fontosak számunkra, ugye a Brexit egyfajta esélyt nyit arra, hogy bizonyos működési módjainkat kiigazítsuk. A Brexit pedig arra is köt kezdeményezte lesz, hogy elgondolkodjunk azon, hogy milyen szerepet játszhatnak a nemzeti parlamentek egy olyan eredményben, amely nyilvánvalóan nehezen megvalósítható. Nem mondom, hogy a Brexit a nemzeti parlamentek hibája ne értsenek félre. Ha a nemzeti parlamentek jobban bevonásra kerültek volna abba, ami az Európai Unióban történik, talán jobban ellene tudtak volna hatni azoknak, akik a Brexitet ösztönözték, ami szerintem rossz dolog a Nagy-Britannia, illetve az EU szemére de teljes mértékben szemításba kell vennünk azt, amiről a brit nép döntött. Végezetül három témát szeretnék még felvetni. Az első, látom, hogy újra megnyílik a vita a szubszidiaritással, az arányossággal kapcsolatosan. Ami engem érdekel, az az eredmény, nem a koncepciók. A szubszidiaritással kapcsolatos vita, ugye Philip Szögen között, aki francia politikus volt, és Klaus Hensch, aki pedig a federalizmus támogatója volt, egy európai federalista, német szocialista között zajlott egy ilyen vita, aztán megállapodtak azt illetően, hogy a szubszidiaritás, ugye a hatáskörök visszanyerése, az egyik vagy a másik irányban, mind a két irányban működik a szubszidiaritás. Az arányosságot illetően nagyon gyakran azt látom, hogy ezt arra használják, hogy kibújjanak a globális szabály alól. Szerintem ez nem jó értelmezése az arányosság elvének ebben a vitában. Azt hiszem, hogy a zöld kártya ez megfelelő. Én örülök ennek, ez nem a kezdeményezési jog helyettesítője, hanem egy lehetőség arra, hogy előre vigyünk egy munkát, amelyre itt kötelezettséget vállaltunk, összhangban a nemzeti parlamentekben kialakult fejleményekkel. Aztán a második téma, amire szeretnék kitérni, hogy mégiscsak meglepett, hogy a Brexit kontextusában, vagy a gazdaság és monetáris unió elmélyítésének kontextusában ez ugye mindig a napirend első pontjait képezi, hogy nem mm, beszéltünk arról ma délután, hogy mit is jelent ezen unió elmélyítése. Én nagyon támogatom az unió vezet. Mais la façon dont chaque chaque parlamentjének kialakításától az euróövezet irányításába minden nemzeti parlamentet be kellene valahogyan vonni. És az utolsó pont, a transnacionális listák, ugye, Ugye láttam, hogy itt megnyílik erről a vita parlamentben, itt van velünk együtt az egyik társjelentés tevője a témának, itt több dolog is van, egyesek az összes brit képviselő helyét meg akarják szüntetni, akik ugye elhagyják a házat, mások ezeket nacionális listára akarják elhelyezni, és vannak, akik egyfajta középutat akarnak kialakítani. Én a középút híve vagyok több oknál fogva. Először is, mert úgy vélem, hogy a Lisszaboni szerződés óta van egy egyensúlytalanság a tagállamok képviseletét illetően itt az Európai Parlamentben és ez nem jó dolog. Ugyanakkor nehéz volt kiigazítani ezt, amit megszállt a a szerződésen, hiszen ez egy egyhangú döntést igényel a tanácsban. Az egyik eszköz a tanácsban az egyetértés elérésére, hogy ö, nagyobb legyen az egyensúly a tagállamok között, az az lenne, hogy egy kis kvótát használjunk a brit képviselő helyekből, és ez lehetővé tenni az újra kiegyensúlyozást a tagállamok között az Európai Parlamenti képviseletet illetően. Ez egy sürgető dolog szerintem. Mert hogyha nincs demokratikus képviselet, az egy problémát jelent. Aztán mi legyen a transnacionális listákra irányuló javaslattal? Többen is tudják. Nagyon régóta vagyok képviselő, nagyon régóta kampányolok a transnacionális lista mellett. A legutolsó ciklus során nem is tudtam erről beszélni. Egyetértek azzal, hogy folytassuk ezen javaslat támogatását, de nem akarom, hogy ez leblokkolja a javaslat egészét. A parlament egy jogalkotási javaslattal fog élni, de szerintem nagyon fontos, hogy sorrendbe helyezzük a prioritásokat. A prioritás az, hogy jobb egyensúly alakuljon ki, egy igazságos egyensúly a tagállamok között, már ami a parlamenti képviseletet illeti az Európai Parlamenten belül, jelenleg nem ez a helyzet. Most vannak olyan országok, amelyeknek kevesebb helyet kellene kapniuk, és olyan országok, mint az enyém Franciaország, amelyek a mechanizmus szerint hat vagy akár 11 képviselővel többet kellene, hogy képviselő helyet többet kellene, hogy kapjanak. Erről vitázni kell szerintem egy prioritás. Aztán ugye tanácsban egyhangú, se kell, hogy legyen a transznacionális lista mellett, ha ez kialakul, akkor én ezt nyilvánvalóan támogatom. De ne tegyük az egyiket a másiktól függővé, mert ha így járunk el, akkor nem fogunk előrelépni. Uh, the next, uh, we have... Köszönöm, ketten vannak még uh, two more um, szeretnének még hozzászólni. Zsadovszki Kazimira, az Európai Parlament tagja. Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo. Köszönöm, Hölgyeim és Uraim. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió érdeke az, hogy politikai dialógust, e, politikai párbeszédet e, tartson fenn az összes intézmény között. Pernice úrral két dologban nem értek egyet, de különösen a nemzeti szinten megjelenő európai kérdések ügyében. Azt gondolom, hogy egyre inkább egyre inkább fontosak az európai ügyek. E, e, láttuk a Brexitet, e, a holland, illetve a francia választást. Minden azt mutatja, hogy az európai ügyekre figyelnek oda a polgárok, és a nemzeti parlamentek szerepe megerősödik ennek megfelelően. Tehát én úgy gondolom, hogy politikai párbeszédet kell folytatni a nemzeti parlamentekkel. Az Európai Bizottság eddig eddig is odafigyelt bizonyos politikai kisebbségekre, ez politikai életünk megszervezésének a módja volt, ugyanakkor ennek megvolt a zára, és ellentétes volt azzal a mandátummal, amit a parlamenti képviselők kapnak. A nemzeti szinten a parlamenti képviselők mandátummal rendelkeznek arra, hogy a jogalkotási ügyeket intézzék, ugyanakkor európai szinten nem léphetnek fel, kivéve azt, hogy esetenként képviselik a nemzeti parlamentjeiket bizonyos fórumokon. Nem szabad tehát nagyon eltávolodnunk a legfontosabb kérdésektől, ami pedig a zöld, piros és sárga lapokat illeti. Nos, ez az eszköz, ez igazándiból haszontalanná vált abban az értelemben, hogy nem volt racionális. A, amennyiben az Európai Bizottság pozitívan reagálna az egyébként ritka sárgalapokra, akkor reálisabb lenne ez az egész. De sajnos ez nem így történt. A piros lap ötlete valójában azért merült fel, mert a sárgalap nem működik. És a sárgalap a status quo. Egyetértek Dornúr elemzésével, aki arról beszélt, hogy a szubszidiaritási elv az egy igen vagy nem, tehát egy elég, eléggé bináris elv. Hempel úr és Dorn úrhoz hasonlóan én is azt szeretném, hogyha a politikai párbeszédnek több jövője lenne, sajnálatos módon ez a szerződésekben sincs kidomborítva. Úgy gondolom, hogy a labda most az intézmények térfelén van, és különösen az Európai Bizottság térfelén, valamint az Európai Parlament térfelén, nekik kell bebizonyítaniuk, hogy mennyire nyitottak egy valódi párbeszédre, és talán Rámel úrnak, Rangel úrnak üzenve, megköszönve azt, hogy életre hívta ezt az ülést, és egy anyagot is készített. Jó lenne, hogyha leülnénk és megtárgyalnánk, hogy milyen mechanizmusok révén alakulnak ki, vagy milyen mechanizmusokból alakulhatnak ki a, a valódi párbeszéd a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, megint csak figyelemmel az arányosságra, a proporcionalitásra. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb része kéne, hogy legyen ennek a jelentésnek. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezártuk a hozzászólók listáját. Öt percben megadom a szót a két szakértőnek, és azt követően Paulo Rangelnek, hogy lezárják, lezárják a, hogy lezárják a témát. Dziękuję e, pani, e, pani e, przewodnicząca. Köszönöm elnök asszony. A jelentés, illetve a jelentésről szóló vita, amelyben én is, engem is az a megtiszteltetésért, hogy részt vehessek, azt gondolom, hogy előre viszi a megértésünket, hogy megértsük azt a helyzetet, amiben, amiben vagyunk. A vita során arra lettem figyelmes, hogy igazándiból két párhuzamos javaslat van, mert egyrészt vannak azok az ajánlások, amelyeket én amelyet én szinte ilyen kísértetiesen szofisztikáltnak neveznék, és amelyeknek a a célja az volt, hogy több európai tartalmat vigyenek a nemzeti parlamentekbe. Tehát igazándiból kicsit e, e, európaibabbá tegyék a nemzeti parlamenteket, és a Pernicsa úr volt a legradikálisabb megfogalmazója ennek a, ennek a javaslatnak. Az európai intézmények megváltoztatása olyan intézményé, ahol megszerveződik a nemzeti közösségek belső élete is, ha úgy tetszik. De ez ezt a, ezt a megoldást valószínűleg nagyon határozottan elutasítanák a, az emberek, még akkor is, hogyha mint gondolatkísérlet végül is egyfajta reakció arra a válságra, amely, amely bekövetkezett. És akkor ezzel párhuzamosan egy nekem szimpatikusabb javaslatcsomag is van, vagy ajánláscsomag, ami kicsit egyszerűbb, amely arról szól, hogy a felhőkarcolók helyett inkább alacsonyabb, de szilárdabb építményeket hozzunk létre. És talán ez jut eszembe a jelentésről is, ami készül, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szubszidiaritásra. És ezzel egy időben legyenek a javaslatok, talán nem annyira fenköltek vagy szofisztikáltak, de foghatóbbak és ez a véleményem a zöld kártyáról, és nem tudjuk, hogy hova fog kiukadni ez a, ez a javaslat, de lehet kísérletezni vele, mert egy viszonylag biztonságos eh, eszköznek tűnik. Nem tudom, hogy lehet-e rá építeni, de az biztos, hogy ártani nem fog. Azt gondolom, hogy ezen gondolatok mentén tudunk óvatosan előre lépni, és még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a raportőrnek a tényleg inspiráló munkáját. Now the professor Pernice. Köszönöm szépen, Pernice professzor úr, öné a szó. Ja, auch ich möchte mich dem Dank, dem Dank magam is. Szeretnék köszönetet mondani ezeket a javaslatokért és a vitáért, amit aztán a későbbiekben elővezettek. Többet tanultam ebből, mint amennyivel hozzá tudtam járulni a vitához. Csak három apró dolog. Az első a képviselő úr, az osztrák Bundesrat képviselője irányában. Természetesen figyelemmel kísérem a német történéseket és az a benyomásom, hogy Németországban nagyon nagy a defenzív az európai ö, ügyek iránt. Oszt- Ausztriában jó a helyzet, és gratulálok ehhez a konstruktív ö, jellegű munkához. Nagyon sokban hozzárul ez a munkához. Aztán egy érdemi kérdés, ez a második dolog már. Egészen röviden itt a szubszidiaritás kérdésére térnék ki, már ami a hatáskör, és az arányosság vizsgálatát illeti. Az a benyomásom, hogy azt illetően, hogy a szubszidiaritás miért is van belecsomagolva be a korai előrejelző rendszerbe, ugyanakkor az arányosság vagy a hatásköri vizsgálat miért nincs benne ebben az eljárásban. Ennek az lehet az oka, hogy a hatáskörökről mindenféleképpen a bíróság dönt. Természetesen a hatáskör az előfeltétele a szubszidiaritási vizsgálatnak, ugyanakkor a kérdés lényege, hogy hatáskör igen vagy nem. Ez egy nagyon jogi jellegű kérdés, és annak is kell maradnia, hogy a bíróság mondhassak az utolsó szót ebben a kérdésben. Hasonlóképpen az arányosság esetében is számos jogi doktrina létezik, azt illetően, hogy hogyan lehet definiálni az arányosságot. Mindez nem áll fenn a szubszidiaritás esetében. A szubszidiaritás az egy politikai kérdés, és ezért jött létre ez a politikai testület. Szerintem ezt figyelembe kell venni, amikor átgondoljuk, hogy hogyan, hogy kiterjesszük az elő, korai előrejelző rendszert ezekre a kritériumokra. Mindig oda gondoljuk ezeket is, de szerintem a szétválasztását ezen kritériumoknak fenn kellene tartani. Aztán a második dolog, egy további pont, már ami a parlament közi együttműködést illeti, és a zöld kártyás rendszert. A vitából az kristályosodott ki számomra az a gondolat, hogy talán nagyon témára kellene összpontosítani a parlament közi párbeszédek során, mindenek előtt az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenti képviselők között zajló vitákban, tehát specifikus kérdésekre kellene összpontosítani, akár bizottsági javaslatokra, például az adatvédelem, itt van ez a nagy téma, vagy olyan területekre, amelyek még nem kerültek megoldásra, mint a menekültügyi politika, vagy ott van a TTIP, vagy a CETA a múltban. Az ilyen témakörök esetében a parlament közi párbeszéd nagyon fontos, és ezt a fórumot lehetne használni, ugye a zöld kártyára vonatkozóan, hogy egy javaslat javaslattal éljen a bizottság, és ezt a kezdeményezést, ezt a javaslatot sok parlamenti képviselő, nemzeti és európai parlamenti képviselő támogathatná. Miután létrejön egy szavazás, egy koordináció, egy intenzív vita, egy ilyenfajta javaslat a bizottság irányában nagy segítség lenne, és szerintem nagy sikerrel járna a bizottságnál is, ha a bizottság némileg észszerű illetve hogyha a javaslat észszerű, és én bízom a parlamentekben, hogy az így lenne. Ami pedig a zöld kártyát illeti egy fajta parlamenti párbeszéd is használható lenne erre a célra. Talán a korai előrejelző rendszer céljaira is használni lehetne ezt a párbeszédet. Ha a parlamentek ebben megállapodnak, és összeülnek rendszeresen, akkor bizonyos témákkal kapcsolatosan álláspontot tudnak kidolgozni, és a korai előrejelző rendszer keretében ezt megoszthatják. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és együtt gondolkodhattam önökkel. Köszönöm. Thank you to both uh, our expert. Köszönöm szépen a szakértőknek, és most pedig Paulo Hangel, a jelentéstevőn kapja meg a szót, hogy lezárja a mai délutánt. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Nagyon röviden tehát. A piros lappal foglalkoztunk, és egyetértek Hampl szenátorral, illetve nagyon sok hozzászólással ebben a témában. Megvizsgáljuk a piros lap alkalmazásának lehetőségét, de Pernice professzorral az a megköttendő kompromisszum, hogy amennyiben vannak igények, vannak kérések, amelyek nem felelnek meg a sárga lapnak, és nehezebbek a narancslap esetében, még nehezebbek lesznek a piros lap esetében. Viszont a zöld lap, amelyet teljes mértékben támogatok, alkalmazandó lehet. Kérhetjük tehát az, hogy a zöld lap ne legyen, a zöld lap alkalmazása ne legyen olyan nehéz, mint a sárga lapé. Beszéltünk itt a szakbizottságban ezekről a kérdésekről, és nagyon okos megjegyzések hangzottak el. Mi szerint a zöld lapot alkalmazni lehetne piros lapként is, hiszen hogyha egy javaslattal élünk az Európai Uniós jogalkotás visszavonására vonatkozóan, akkor így nagyon könnyen egy vitát lehet létrehozni. Persze ez csak egy javaslat, egy javaslat tehát. Uh, here we have some Martian parties. Uh, and that's the reason why... És ezért nem értek egyet portugál kollégámmal, amikor azt mondja, hogy olyan hatáskörökre összpontosítunk, amelyek nem tartoznak a parlamenti tevékenység ö, alapjaihoz, vagy törzs tevékenységéhez. Azonban én úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek legfontosabb szerepe a végrehajtás ellenőrzése, a végrehajtási eszközök ellenőrzése. Ebben nagyon hatékonyak a nemzeti parlamentek, például gondolok itt a svéd parlamentre. És itt nem csak a miniszterek tanácsára gondolok, hanem a tanácsra is. Itt érvényesíthetik az akaratukat, Tehát szerintem ez a legfontosabb feladata a nemzeti parlamenteknek, de ezen kívül azt is ki kell mondani, hogy a tapasztalataink azt mutatják, ugyan Portugál esetében nem, de nagyon sok ország esetében igen, hogy a második kamara konzultatív, illetve felfüggesztési hatáskörrel rendelkezik. Valószínűleg a nemzeti parlamenteknek ez lehet a profilja, tehát így szólhatnak bele az európai ügyekbe tanácsadóként, javaslatként, ö, esetleg óvatosságra inthetnek, tehát egy kicsit a lordok házának a szerepét tölthetik be. Szerintem ez egy tipikus parlamenti hatáskör, ahol egy kétkamarás vagy majdnem háromkamarás rendszerrel dolgozhatunk. Én ebben nem látok ellentmondást. A nemzeti parlamentek alkotmányos szerepével nem áll ez ellentétben. Aztán az, ami a szubszidiaritást illeti. Pernics eh, professzor úr definíciójával egyetértek, és ugye Mercedes Bresso is erről beszélt, ez pedig nem más. A szubszidiaritás egy eh, strukturális kérdés, ezért 17 évvel ezelőtt, amikor a föderalizmusról, illetve a szubszidiás elvéről beszéltünk, akkor egy semleges és tartalmi megfogalmazással éltem. Azt mondhatjuk, hogy területi optimalizációt lehet elérni. nemzeti, regionális, helyi vagy európai szinten gondolkozzunk. Ugyanarról van szó, azon a szinten kell alkalmazni egy-egy eszközt, egy-egy fellépést, amelyen az a leghatékonyabb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent egy szintre ruházunk, hanem megtaláljuk a legalkalmasabb szintet. És ezzel válaszolnék Diana Jamesnek, érdekes és konstruktív hozzászólására. Ő azt mondja, hogy a szubszidiaritás tulajdonképpen alárendeltséget jelent. Szerintem ez egy hibás felfogás, itt egy tévedésről van szó. Az egységes piac bizonyos veszteségekhez vezetett, de azok az országok, amelyek veszteséggel kell, hogy számoljanak, más területeken ellensúlyot, ellensúlyt kell, hogy elérjenek. Látjuk azt, hogy a britek hogyan viszonyulnak az egységes piachoz, hiszen ők voltak az egyik alapítók, még akkor is, hogyha a bizottság nagyon aktív szerepet vállalt. Normalizációra van szükség, harmonizációra van szükség, hiszen enélkül nincs egységes piac. Tehát itt nem alárendeltségi, szubordinációs problémáról van szó, hanem szubszidiaritási kérdésről. Nagyon fontos, hogy közös szabályok legyenek, különben nem egységes a piac, különben szabad, nyílt piacról beszélünk. Nagyon fontos a nyílt diskurzus. A kérdéseink ö, nyitott kérdések azért, mert várjuk a nemzeti parlamentek inputját. Látjuk, hogy a zöld lap esetében nagyon is nyitottak, azt látjuk, hogy majdnem mindenki megvédi ennek a gondolatát, és valószínűleg lesznek még más opciók is. Ezen kívül üdvözlöm az Európai Hét gondolatát. Fontos lenne itt, hogy konkrétumokról beszéljünk, nem pedig általánosságban, és igen, itt a bizottság napirendje jó alapot adhat. Aztán a jog, az igazságszolgáltatás és a szabadság térsége is egy ilyen terület. Szerintem az európai szemeszter és konkrétan felhasználhatja ezt a kezdeményezést. Tehát nagyon örülök a mai találkozónak, szerintem gyümölcsöző volt az esz- eszmecsere, és ismét köszönettel tartozom a nemzeti delegációknak, erőfeszítésekért, illetve hozzászólásaikért, amelyek nagyon konstruktívak és hasznosak voltak. Köszönöm. Thank you. So, uh, Köszönöm, ezzel befejeztük, mégpedig uh, csodálatosan betartva a rendelkezésre álló időt, sőt egy kicsit talán korábban is. Köszönöm uh, mindenkinek, hogy eljött ide, és részt vett ebben a nagyon érdekes vitában. We will, uh, we will uh, give uh, answer. És mi pedig, eh, hogy válaszoljunk eh, Rangel úr kérdésére, ez nyilvánvalóan nem egy olyan vita volt, amelynek nem lesz eredménye, hiszen eh, nyilvánvalóan figyelembe veszi az itt elhangzott